Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de... Kedves kollégák, kezdjük el az ülést. Mindenkit kérnék, hogy foglaljon helyet. ¿eh? Az első pontunk a napirenden Dimász úr jelentése lesz, aki úgy látom, hogy már itt is van, úgyhogy meg is adom neki a szót. To, to all my colleagues. Yes, the invoicing directive, <clears throat> which has now been... Jó reggelt kívánok mindenkinek! Úgy látom, hogy az AF-val kapcsolatos irányelv még nem látja megfelelően a harmonizáció és az egyszerűsítés célkitűzéseit, az áfás számlákkal kapcsolatban. Hát a tagállamok különböző opciók közül választhattak annak érdekében, hogy meg tudjuk teremteni a harmonizált számlázási szabályokat. Ezek különösen fontosak, figyelembe véve azokat a szabályokat, amelyek az e-invoicingre, tehát az e-számlásra von, e számlázásra vonatkoznak. Tulajdonképpen a jogalkotást és a szabályokat szeretnénk leegyszerűsíteni, mind a közszférában, mind pedig a magánszférában. Tudjuk, hogy a belső piacon az áfás számláknál milyen bonyolultak a számlák, ráadásul a tájékoztatási kötelezettség Ráadásul a számlázási kötelezettség szabályai is rendkívül bonyolultak. A bizottság tehát létrehozta az új szabályt, és harmonizált szabályokat állapított meg, amelyet minden tagállamnak alkalmazni kell. Ami az elektronikus számlákat illeti, ezeket a hatóságoknak ugyanúgy kell kezelniük már, mint a papír alapú számlákat. Ez nyilván a KKV-k számára is nagyon jó, mert az egyszerűsített számlákat könnyebben tudják majd alkalmazni, különösen azon esetekben, amikor alacsony értékű számlákról van szó, amik természetesen fontosak a KKV-k számára. Természetesen minden tagállamnak fontos a cash accounting alapú megközelítés alkalmazása. Az elektronikus számlák előtt meg kell szüntetni a különböző akadályokat, ilyen akadály például az elektronikus számlák megőrzése. A számlákkal kapcsolatban sokkal gyorsabb cserét kell megvalósítani a közösségen belül. A bizottság tehát azt javasolja, hogy egyszerűsítsük le a szabályokat a közösségen belüli esetekben. Ennek tehát az a lényege, hogy a behajtható adók Nál magát az adóztatandó cselekmény bekövetkeztét, tehát ezt a dátumot kell alapul venni. Felmerül további lehetőségként az, hogy a következő hónap 15. napját vegyük referenciának. Ami az adók behajtásának a konkrét dátumát illeti, így ezeket úgy mindenképpen biztosítani kell az egyenlő bánásmódot és biztosítani kell a jogot a fogyasztónak, hogy meglegyen a megfelelő számlája, amivel adócsökkentésre jogosult. A különböző tagállamoknál voltak különböző szabályok a számlázással kapcsolatban, és ez nyilván a vállalatoknak problémát okozott. Azokban az esetekben, amikor másik országban volt behajtható az áfa, akkor voltak problémák a különböző országok számláival kapcsolatban, hiszen elképzelhető volt, hogy az áfával kapcsolatos szabályok egy másik tagállam szabályai voltak, mint ahol a székhelye van az adott vállalkozásnak. A business-to-business -business esetekben fontos, hogy jogbiztonságot teremtsünk, hogy maga a számla az EU területén mindenhol érvényes legyen. A javaslat megpróbál egy olyan kötelező szabályzást előírni, ami a business-to-business business esetekben megfelelő elbánást biztosít, és a vevők is megfelelőképpen élhetnek az áfa visszatérítés lehetőségeivel, valamint itt is figyelembe kell venni az egyszerűsített számlákat. A teljes áfás számláknál az áfa irányelv 226. cikket továbbra is érvényes marad. Az első követelmény az, hogy a vevő adószámát is fel kell tüntetni a számlán. A második változtatás az az, hogy a termékek vagy szolgáltatások dátumával kapcsolatban most már azt a dátumot kell feltüntetni, amikor az áfa behajtható. És így felhasználhatja a vásárló is, a vevő is a számlát az adó visszatérítés megvalósítására. Ezen kívül az áfa értéke, illetve az áfa százaléka is kell, hogy szerepeljen ezen a számlán, figyelembe véve azt, hogy esetleg más tagállamban kerül felhasználásra vagy elszámolásra ez a számla. És amennyiben nem eurós tagállamról van szó, akkor fel kell tüntetni a deviza nemét is, tehát aznak a devizának a nemét, amiben a terméket vagy a szolgáltatást kifizették, és az átváltásnál pedig az LKB árfolyamait kell használni. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az áfás számlánál az elektronikus számlát és a hagyományos számlát ugyanúgy kell kezelni. A számlák megőrzésének határideje 6 év, ez vonatkozik a tagállamok közötti tranzakciókra is. Nekem összességében pozitív a véleményem ezzel a jelentéssel kapcsolatban, de azért van itt néhány téma, amit szeretnék még felvetni. Az adóztatandó eseménnyel kapcsolatban meg kell nézni, hogy közösségen belüli tranzakcióról van szó. Itt a jelentés alapján az áfa akkor válik behajthatóvá, amikor maga a termék vagy a szolgáltatás megvásárlása vagy eladása megtörténik. De ezzel az új javaslattal lehetnek problémák, mert hogyha a konformitást nem tudjuk megteremteni, akkor a tagállamok között nagyon komoly problémák lehetnek. Ami pedig a számla dátumát illeti, itt is meg kell felelni a követelményeknek. Azt is meghatároztuk, hogy érvényes számlával kell rendelkezni, annak érdekében, hogy az áfa visszatérítésre legyen jogosultsága az adott személynek. Különbséget kell tenni a közösségen belüli és a közösségen kívüli tranzakciók között. Nagyon sok ilyen uh, probléma felmerült az áfás számlákkal kapcsolatban, de azért ne feledjük el, hogy a tagállamoknál egyelőre az áfás számlák nem ugyanolyan módon működnek és hogy nem szeretnénk semmilyen olyan megoldást bevezetni, ami túlzottan költséges lenne. Az átváltásnál, mint mondtam, az LKB napjár folyamát fogjuk használni, amennyiben a számla valamilyen más devizában került kiállításra. Ami pedig azt illeti, hogy a belső tagállami tranzakciókban fel kellett tüntetni a vevő adóazonosítóját, szerintünk ez eléggé nagy terheket róna a piaci szereplőkre, és a legtöbb tagállam egyelőre nem alkalmazza ezt a szabályt, tehát a számlán nem kell feltüntetni a vevő adó azonosítóját. Ami az új IT technológiák bevezetését illeti, valóban szükség lenne erre az adózás területén is, és a jelenlegi fiskális programban azt hiszem, hogy megfelelő finanszírozást is találhatnánk. Éppen ezért javaslom, hogy fogadjuk el a bizottság javaslatát, mert ez egyértelmű és átlátható helyzetet teremt mind az adó alanyoknak, mind pedig az adóhatóságoknak, és az áfa csalásokkal szemben megfelelőképpen fel tudjuk így venni a harcot. Szeretném majd meghallgatni az árnyék jelentéstevők véleményét is, és természetesen a szakbizottsági kollégák véleményét is. Egyébként a sedókkal már találkoztam is. Nagyon sok javaslatot kaptam, és amikor elkészül majd az első jelentés tervezet, akkor remélem, hogy további vitát is folytathatunk. Um, one, one, one, one final, one final thing. Let, let me just remind colleagues that the, uh, my presentation of the, the first draft report will be on the 11th of January. január 19-éig kell majd benyújtani a módosítókat. Ezt szerettem volna elmondani. Y doy inmediatamente la palabra a los ponentes en la sombra, empezando por... Köszönöm szépen, megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót, és Áder úrnak adom meg a szót. Uh, thank you, Chair. Rapporteur, dear colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr, jelentéstevő úr, kedves kollégák, minnyáján tisztában vagyunk a kis és középvállalkozások jelentőségével a gazdasági növekedés területén. Ezért úgy kell kialakítani az üzleti környezetet, hogy lehetővé tegyük az innovációt és a startupokat. A kis és középvállalatok vállán általában nagyon nagy administratív nehézségek vannak, azaz ezeket a nehézségekkel kell megküzdeniük, és a hozzáadott értékadóadó javaslatra tett, módosításra tett bizottsági javaslatot üdvözöljük. Bár úgy tűnik, hogy inkább technikai sem, mint politikai kérdésről van szó, de mégiscsak el kell ismerni, hogy a módosítások hatásai jelentőségtelőek lesznek. Az új technológiák alkalmazásának támogatása, például az e-invoicing vagy a bürokrácia csökkentése helyes célok. A cégek eh, életének eh, megkönnyítése lehetővé teszi tehát, hogy eh, versenyképesek legyenek. Az e-invoicing, tehát az elektronikus számla kibocsátás illetve az HIA irányelvben a számlakibocsátás, elektronikus számlakibocsátás akadályainak megszüntetése, illetve az a lehetőség, hogy nem kell papíron is beküldeni a számlákat, mint hatósa, hatásossá teszi az adóhatóságok működését, csökkenti a csalás lehetőségét. Összességében a javasolt módosításokkal egyetértünk, de néhány kérdés, például a számlák megőrzése, vagy az egyszerűsített számlakibocsátás eh, pénzösszegének, összeghatárának kérdése biztos fel fog merülni ez a kérdés, mint jelle, árnyék jelentéstevő nagy figyelemmel követem ezt és a többi hasonló kérdés vitáját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és Megadom a bizottságnak a szót. Eh, ah, no, no, no habiendo ninguna, ninguna petición de palabra por parte de los... Nem, nem jelentkezik senki, tehát még egyszer mondom, a bizottságnak adjuk meg a szót. Thank you very much indeed. I would like to thank Mr. Kaza and the shadow rapport. Köszönöm szépen, és köszönöm a Káza úrnak és az árnyék jelentéstevőnek az általános támogatást a, a számlák kibocsátásai tekintetében hozott javaslatot. Fel szeretném venni, vetni, hogy ez a bizottság egy fontos javaslata, amelyel a kis és középvállalkozásokat támogatjuk, és amelyel az elektronikus számla kibocsátást akarjuk támogatni, illetve segíteni akarjuk a tagállamokat abban, hogy az áfa csalás ellen fellépjenek. Ilyen módon tehát ez egy nagyobb stratégia részét képezi a bizottság részéről. Úgy hiszem, hogy érdemes megemlíteni azt is, hogy az elektronikus számlakibocsátás területén sok magas szintű fóró véleményet kaptuk meg, többek között az administratív terhek csökkentését szolgáló magas szintű munkacsoport, amelyet Barózó bizottsági elnök hozott létre, és Stajber volt miniszterelnök vezetette, és nagyon nagy támogatást élveznek ezek a javaslatok a business community, az üzleti élet részéről átfogó tehát ez a jelentés, melynek nagyon sok technikai része van, de az elektronikus számlakibocsátás jelenti a javaslat egyik legfontosabb politikai részét. Üdvözlöm az itt felvetett támogatást, amelyet a jelentéstevők, amelyről a te jelentéstevők biztosítottak. Öm, lejegyeztem persze azokat az észrevételeket, amelyeket tettek, az Európai Központi, Központi Bank által közzétett beváltási kulcsot, a storage periodot, tehát a megőrzési, a számla megőrzési időszakot. Gondolom, hogy egy későbbi időszakban egy technikai ülésen fogjuk ezeket a kérdéseket megvitatni. Köszönöm szépen, bizottság! Kászasz, Káza úr, megadom röviden a szót. Köszönöm szépen. Megköszönöm a árnyék jelentéstevőnek is, a bizottságnak is a támogatását. Úgy hiszem, hogy a bizottság javaslatának fő célkitűzése abban rejlik, hogy segítsük a kis és középvállalkozásokat, hogy csökkentsék költségeiket, hogy hatékonyabbá tegyük a munkájukat, és hogy ilyen módon az adócsalás ellen is fellépjünk, amely sok milliós, millió eurós kárt okoz évente a költségvetéseknek. Segítjük ezzel tehát az üzleti életet, az üzleti vállalkozásokat másrészt, ugyanakkor ez nem jelenti azt, és nem is jelentheti azt, hogy további terheket adminisztratív vagy pénzügyi terheket akarunk róni a cégekre, pont azért, hogy meg tudjanak felelni a javaslatban rejlő e, céloknak. Látnunk kell tehát, hogy mától kezdve egész addig, amíg a plenárisig, plenáris nem szavaz erről, e, hogyan tudunk egy olyan egyensúlyt találni, amely e, figyelembe veszi a bizottság javaslatait, de természetesen az üzleti ágazat elvárásait is megfigyelembe veszi. Januárban az első tervezettel készen állok, és számítok az önök támogatására azért, hogy véglegesíthessük majd ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Kassa úr! A időrendről már hallottunk, A módosítók benyújtásának határideje. Bocsánat, rossz lap van előttem. Bíró. ¿Sabe el señor Casa cuál es el calendario previsto? Porque tengo alguna dificultad Casa úr véletlenül nem tudja időbeosztást, mert akkor kérem, hogy mondja el. Január 11-en lesz a jelentés tervezet bemutatása, módosítók benyújtájának 19-e a határideje, és a plenáris az március 17-én szavazunk a szakbizottságokban, és jövő év áprilisában szavazunk a plenárison. Köszönöm szépen Kásza úr, hogy kisegített, nem találtam a dokumentumot, köszönjük szépen még egyszer. Lépjünk tehát a következő napi rendi pontra. A pénzügyi és gazdasági világválság hatásai a fejlődő országokra. Klúte úr a jelentéstevő. Önél szó Klúte úr. Jó napot kívánok én is mindenkinek. Köszönöm a szót. Voltak éppen a jelentésnek csak kommentátorai vagyunk, tehát véleményt készítünk, a Deveszak Bizottság készíti a, a jelentést, tehát mi csak véleményt írunk. A Deve Szakbizottság jelentése viszont még nem áll rendelkezésünkre. Ők vették napirendre ezt a jelentést figyelembe véve, hogy a gazdasági válság természetesen kihat a fejlődő országokra is. Különböző kihatások vannak a fejlődő országokban is nő a munkanélküliség, a kereskedelmi tevékenységre is kihat a pénzügyi válság, és egy sor munka migráns, munkavállalói migráns dolgozik az ipari országokban, akik rendszeres visszautalásokkal a fejlesztési segély magánformáját hajtják végre. Nos, hát ezekben a magán visszautalásokban is jelentős visszaesések tapasztalhatóak. Azaz tehát a gazdasági válság jelentősen kihatott a fejlődő országokra, ezért vette napirendre a Deve Szakbizottság ezt a jelentést. A vélemények rövidek, nem akarom részleteiben bemutatni az én véleményemet, ez csak egy egyoldalas vélemény. de vélemény alap, véleményben úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy nem a fejlődő országok felelnek a krízisért, azonban ők áldozatai ennek a krízisnek. Ezért tehát úgy gondolom, hogyha, azon gond, hogyha elgondolkozunk azon, hogy az EU hogyan kezelje a fejlődő ország tekintetében a gazdasági válságot, akkor az okozói elvet figyelembe kell venni. Vagy másként megfogalmazva, az Európai Unió az nemzetközi szolidaritásra kötelezett azon országokkal szemben, akik ebben a helyzetbe kerültek, és nem tudják ezt, nem tudják megoldani maguk erejéből. Az Európai Unió cselekvési célkitűzései azt kellene, hogy figyelembe vegyék, hogy azon országok, amelyek az elmúlt években egy-két előrelépést tettek, hiszen voltak ilyen országok a fejlődő világban. Tehát az EU fellépése olyatén legyen, hogy ezen fejlődési utat ne fordítsuk vissza, biztosítsuk a fejlődő országok által megtett eredmények megtartását. Másrészt a cél az kell, hogy legyen, hogy a legkevésbé fejlett országokat támogassák, támogassa az EU tá, fejlesztési segélye, a, és megakadályozza így azt, hogy még mélyebb válságba zuhanjanak. Ezek tehát a legfontosabb elemei az EU általam látott fellépési intézkedésének, illetve annak, hogy hogyan kellene az EU-nak fellépnie. Philip Maistet az EIB elnökével találkoztunk, és az ötös pontban beszéltem az EIB-ről. Maistet úr pedig eh, vélem, elmondta véleményét eszmecserénkben az összes pontról. Arról beszéltem, hogy fontos, hogy az EIB ne kapcsoljon be adó paradicsomokat, amikor fellép, és Maestet Túr pedig azt mondta, hogy az EIB megfelel az itt eh, megfogalmazott módosításoknak, ezen megfogalmazott eh, elvárás egyébként egy módosító indítványban szerepel, és eh, ezért nagyon fontos az, hogy az ILO kritériumait is figyelembe vegyük. A bizottságnak van egy közleménye a témában, ahol a munkaerőpiaci reformról is szó van, és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetről, még egy, szervezetnek még egyszer mondom, van egy központi programja, amely a decent workről, az emberhez méltó munkafeltételekről szól, és úgy hiszem, hogy a pénzek odaítélésekor az ILO kritériumait is figyelembe kell venni. Ezt egyébként Máistet úr még eh, egyetértéséről biztosította ezt a javaslatomat. Ennyit akartam mondani, és itt most eh, pontot is tennék. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Äh, ich äh, möchte darauf hinweisen, dass die Mitteilung der Kommission vom 8. April 2009 ist, äh, also unmittelbar nach der Vorlage des ersten Maßnahmenpakets zur Bewältigung. Nos, az első intézkedési csomag elfogadása után mindent megtettek a pénzügyi válság meghaladása érdekében. A fejlődő országok nem, fejle, nem okozták a pénzügyi válságot, ám ugyanakkor a cél az, hogy a pénzpiacokon meghaladjuk a válságot, Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy az Európai Bizottság részletes javaslatai kiterjednek a témára, ugyanakkor az eszközök, melyekkel a bizottság rendelkezik, nagyon korlátozottak. Felsoroltuk ezeket a pontokat, ám az intézkedések voltak éppen arra korlátozódnak, hogy a meglévő eszközöket korábban lehívhatóvá tegyük, illetve a különböző pénzprogramokat feltőkésítsük. Ez nem egy külön politikai intézkedés, hanem a meglévő politikai célok megerősítése. Másodszorban kritikusan kell látni, hogy a költségvetési támogatásokra fókuszálunk, hiszen tudjuk, hogy a korrupció kérdését nem szabad figyelmen kívül hagyni a fejlődő országokban, és nagyon fontos, hogy hogyan használják fel az európai adófizetők pénzét, amely segélyformájában ide kerül, nem nagyon örülök annak, hogy más tényezők, például mint a nemzetközi kereskedelmi politika, vagy pedig a fejlődő országok strukturális politikáit röviden felveti ez a dokumentum, de konkrét javaslatokkal a megoldással kapcsolatban nem él. Ezért a bizottság javaslatai megítélésem szerint a régi gondolkodási minta áldozatai maradnak, miszerint, hogy a pénzeszközök megnövelésével megoldhatóak volnának a problémák. Másodszorban az intézkedések hatékonyságának és a szegénység csökkentésében elért eredményeiről a bizottság javaslata egyáltalán nem szól, és a donátor országok külpolitikai érdekei, illetve a koordináció hiányai, hiánya, mint problémák nem kerülnek konkrétan tematizálva. Tehát voltak éppen a dokumentum áttekinti a helyzetet, a diagnózis helyes, ám a terapikus megoldások nagyon nagy hiányosságokkal hiányosak. Éppen ezért a Klute kollega véleményen túl ezeket ki kellene emelni. Javaslatom a következő. A pénzügyi válság gyors meghaladására fókuszáljunk a dokumentumban, de ugyanakkor ne felejtsük el, a fejlődő országokat, de ne úgy, hogy nosztalgikusak vagyunk, hanem úgy, hogy a támogatásokat komoly ellenőrzésekhez kössük. Frakcióm nevében ilyen módosítókat fogok benyújtani, hiszen bármilyen szép is a kolléga véleménye, tervezete, ám ugye a vélemény nagyon rövid, a dolog természetéből fakadóan, Éppen ezért eh, módosító indítványokkal szeretnénk ezt a jelentést eh, módosítani. Olyan módosítókat fogunk tehát benyújtani, amelyek világossá teszik, hogy a globalizáció sokkal több előnyt biztosított a fejlődő országoknak, mint hátrányt, eh, és hogy bár a pénzügyi válság érinti őket, másrészt a pénzügypiaci válság a nagyipari országokat érinti, elsősorban is összevetve a nagy, ex, nagy fej, fejlett országokkal, a fejlődő országok még mindig jelentős export növekményt érnek el. Tehát semmiképpen sem szabad úgy beállítani, mint hogyha az export politikájuk csorbát szenvedett volna. Köszönöm, Lang úr. Hübner asszony következik. Thank you very much. I, I would like to say that we must avoid... Nagyon köszönöm. Úgy gondolom, hogy el kell kerülnünk azt a benyomást, hogy úgy tűnjön, mintha a válság nemzetközi fellépés eredménye lenne. a legjobb az, hogyha fokozatos előrelépést teszünk mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, javítva a szabályokat, és bizonyos torzító szabályok elkerülésére is kísérletet kell tenni. Szerintem ki kell mondani valahol a dokumentumban, hogy meg kell csinálni a házi feladatot, hatékonyak akarunk lenni a nemzetközi fellépésünkkel is, és tudjuk, hogy a legszegényebb fejlődő országok csak nemrég fogadtak el ilyen fledgeting stratégiákat. A rendszerek ezekben az országokban nagyon törékenyek, és a válság következtében lehet, hogy ezek is, is omlanak ezek a rendszerek. Éppen ezért véleményem szerint rá kell mutatni ezen dramatikus helyzet elkerülésének szükségességére, mivel ennek következményei nagyon hosszú távúak lesznek a fejlődő országban. Továbbá, el kell, hogy mondjam, hogy a nemzetközi rendszer meg kell, hogy védje a sebezhető országokat és személyeket. És hogyha ez nem védi meg ezeket az embereket, úgy azok fogják azt megkérdőjelezni, akik nem tudják ennek a pozitív hatásait élvezni. Tehát kötelezettséget kell vállalnunk a sebezhető fejlődő országok védelme érdekében. de nem szólunk semmit ezen országok, sebezhető országok pénzügyi rendszeréről. Azt hiszem, azt is meg kellene néznünk, hogy hogy kell, hogy kinézzen ez a ezekben az országokban, mivel 97 előtt, ugye az ázsiai válság előtt azt mondtuk a fejlődő országoknak, hogy a rendszereiknek olyanoknak kell lenni, mint a miénknek. Aztán a válság után kicsit már óvatosabbak vagyunk, és azt mondjuk, hogy hát a, úgy lassan-lassan a vége felé majd esetleg úgy nézzen ki, mint a miénk. teljesen bizonytalan, hogy milyen képet tudunk közvetíteni a fejlődő országok felé. Ami azonban a, ezen országok pénzügyi rendszerét illeti, fontos, hogy a jogalkotók megfelelő kormánygaranciákat, megfelelő szabályozásokat foganatosítsanak, azonban nem hallgathatjuk el azt, hogy a fejlődő országoknak is van házi feladat, amivel mindenképpen meg kell csinálni, amennyiben kezelni akarjuk a következményeket, és el akarjuk kezel- kerülni a hosszú távú negatív következményeket. Egyetértek az előttem szólóval, hogy meg kell vizsgálnunk a fejlesztési menetrendet, és így a válság tükrében köszönöm. Nagyon köszönöm. Ezzel lezárom a hozzászólók listáját. Csiglund, Gigold, aztán Ferreire urak kapnak szót. Utána kérem, hogy röviden fogalmazzanak, hiszen nincs sok időnk. Csiglóna úr. Uh, Köszönöm ezt a rövid javaslatot. Bizonyos dolgokat azonban hozzá kell tennünk ehhez. Tudom, hogy a fejlesztés az egy komplex témakör, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül az oktatás hozzájárulását és a kereskedelem hozzájárulását ehhez. A munkanélküliséget itt nem említik, Ugyanez a munkaerőpiaci migráció helyzetével szerintem az illegális bevándorlást is fel kellene vennünk, hiszen ez is költségeket okoz az Európai Unióban, a földközi tengeri térségben a migráció komoly költséget okoz. Ö, az Európai Uniónak, éppen ezért, amikor segítjük a fejlődő országokat, akkor mindenképpen figyelmen kell, figyelembe kell vennünk, hogy komoly költségeket sikerül megsporolnunk azzal, hogyha az országokat segítjük, akkor szükség van rájuk. Szerintem a korrupció szerepét is hangsúlyozni kellene sokkal jobban, mint, amennyiben ebben, mint amennyire ebben az anyagban szerepel. A jó irányítás, vagy annak hiánya és a fejlődés hiányának egyik oka, ami a hatodik bekezdést illeti, mindenképpen ez a az ideális megoldás. Múltbeli tapasztalatainkból tudjuk, hogy ö, ö, hát valami történne, ha valami komoly reform lenne, szóval ez igazából nem mond semmit. Szerintem kevésbé ambiciózus ajánlásokat kellene itt megfogalmazni, amelyek megvalósíthatóak, olyanokat, amelyek a közeli jövőben ö, működnek, működnének. Köszönöm szépen Zsiglona úrnak, úr, hogy ilyen röviden fogalmazott. Gigolt úr következik, őt is erre kérem. I, I agree with very much what has been said. It doesn't Egyetértek az elhangzott dolgokkal, ezt nem is kell megismételni. Az egész koherenciával kapcsolatos menetrend nagyon fontos. Összhangban van azzal, amit Langúr is elmondott, szerintem ami a kereskedelmet illeti és az EU más szakpolitikáit, mint a bevándorlást egy hasonlókat, ezeket a dolgokat hangsúlyozni kellene. Ezen túlmenően el kell, hogy mondjam, hogy nem az van, hogy nem értenék egyet ezzel az anyaggal, de vannak dolgok, amiket hozzá kellene tenni, esetleg világosabban fogalmazva. Hogyha bizonyos ponton a feltörekvő gazdaságok felelősségét állapítjuk meg, akkor látni kell, hogy hát ez az így működik a monetáris rendszer. Egyik oldalról hatalmas hiány van ugye az USA részéről, például az másik oldalon vannak többletek is, ilyen költségvetési többletek. Tehát ha olyan országokat látunk, amely szegényebb és stabilitási problémái vannak, és szeretne egy jó váltási árfolyamat, akkor az érthető egyértelműen rá kell mutatnunk annak szükségességére, hogy mindenképpen egy globális monitorozási rendszerre van szükség, amely a túl nagy, eltúlzott hiány és eltúlzott többlet kérdését is kezeli. Továbbá, hadd üdvözöljem hazámból érkező kollégáimat, Langen urat például szerintem mindenképpen el kell kerülni azt, hogy most az új, újra megnyissuk azt a csatateret, hogy a globalizáció jó-e most, tehát jó-e a fejlődő országoknak. A valóság ennél komplexebb szerintem. A fejlődő országokban vannak nyertesek és vesztesek. Hogyha megnézzük, hogy milyenek az erőforrások, akkor másik oldalon persze vannak vesztesek is, vannak akik a bizonyos fejlesztési, fejlesztési lépések miatt vesztik el a munkahelyüket. De aztán megint másik oldalról ugye ipart építünk, amely aztán munkahelyeket teremt, és amely jobban fizet, és nőket ö, ö, helyez a munkaerőpiacra, és így tovább. Tehát ö, ne csináljunk hülyét magunkból, és nem mondjuk azt, hogy a a globális kereskedelem mindig jó, vagy mindig rossz, a világ ennél sokkal bonyolultabb. Köszönöm szépen. Most filozófiai vitát nem tudunk lefolytatni, minden frakció benyújthatja a módosító indítványait. Még az árnyék, az esti frakció nevében hadd meg az árnyékjelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, nagyon jónak tartom ezt a javaslatot. pár apróságot hadd tegyek ehhez hozzá a makrogazdaság együttműködés, stabilitási aspektusok és hasonlók vonatkozásában. Ezek mind olyan kérdések, amelyek a közpénzügyekkel függenek össze, a nemzetközi együttműködéssel. Az egésznek a bonyolult mm, mi volt a összefügg a helyzet nem ismeretével tulajdonképpen. A aztán a fejlődés szempontjából ez ügyben tenni kell valamit. Három fő probléma van. Az egyik ugye a hitelek, a hitelek hiánya és a globalizáció. Ez az a, ezek azok a csatornák, ahol az Európai Uniónak kezdeményezéseket kell tennie nemzetközi szinten. Ehhez mi rakottunk is a magunk részéről. A makrogazdasági együttműködés erősítendő, a nemzetközi pénzügyi intézmények reformjára is szükség van. Vannak a pénzügyi stabilitás szempontjából és a világkereskedelmi rendszer szempontjából még fontos lépések. A Bretton Woods rendszer megalapítása óta nagyon bonyolult rendszer alakult ki bizonyos párhuzamos fejleményekkel. Fontos, hogy ebbe az irányba dolgozzunk tovább. Anélkül, hogy a fejlődő országok helyzetét elfelejtenénk az ENSZ keretein belül kell tenni valamit az ügyben. A G20-ak, a valuta alapnak küldtek egy jelentést, és a ebben a közpénzügyekkel kapcsolatos terheket értékelik. Meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, más aspektusokkal együtt a valuta alapnak is foglalkoznia kell ezzel. Ezen túlmenően a nemzetközi pénzügyi tranzakciók adóztatásával is foglalkozni kellene. Felkérjük majd a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy javaslatot három aspektus figyelembevételével. Az egyik a milleniumi fejlesztési célok, olyanok, amelyek hozzájárulnak ez a eléréshez. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, Klóce úr tudomásul vette ezeket a megjegyzéseket. Minden bizonyal megjelenik az egész, majd módosító indítványokban olyanokat, amelyeket december 8-ig majd megvizsgáltunk, tehát december 8 ezeknek a beküldési határideje, ezek aztán majd megvitathatók itt 11-én. Langen egy pillanat, majd szót adok, amikor annak eljön az ideje. Január 11-én beszéljük meg a módosítókat. Tessék, ön szó. Köszönöm. Tizedikeig van lehetőség a módosítók benyújtására. A dokumentum az áprilisi a Hübner biztos asszony szavazatával lett ez elfogadva. Ilyen régi ez a dokumentum, tehát ezt szerintem nem három nap alatt kellene lerendeznünk. Köszönöm. Igen, a javaslat nagyon észszerűnek tűnik, amit mondott. Itt így értékeli ezt a jelentéstevő is. Gratulálok ehhez a kitűnő javaslathoz, Lengen úr. Rendben, ezzel kipipálhatjuk ezt a napi rendi pontot, és térjünk rá a következőre. Csiklóna úrnak adom át a szót, az elnöki pozíciót, mivel én magam vagyok a jelentéstevő. Azt javasolnám, hogy maradjon ott, ahol van, egyszerűen csak az elnökséget az, e- túlja, toljuk odébb, és csiklóna urat arra kérem, hogy adjon nekem szót. El siguiente informe del orden del día del que yo mismo soy ponente hace referencia... Nos akkor. Következő pont a bizottság javaslatával függ össze. A 1798 per 2003-as irányelv kapcsán eh, az áfacsalások eh, vonatkozásában. Körülbelül egy 300 milliós 300 eh, millió eurós tételről beszélünk éves szinten, ami az adócsalás eh, véget eleveszik. Itt eh, két fontos dologról van szó. Részben több intézkedésre van szükség, több komolyabb rendszerrel, továbbá meg kell határozni valami jogalapot a rugalmasabb struktúrához amelynek segítségével a csalás ellen harcban együttműködhetünk. Ami ennek az egész javaslatnak az előzményeit illeti, elmondható, hogy intézményünk különböző szakbizottságaival, különböző helyeiről érkeztek. Hatsz asszony elnöklése alatt fogadtuk még ezt el. A csalás elleni harc ugye tagállami hatáskör, de ez egy olyan feladat, amit egy tagállam sem tud megoldani egyedül. Tehát erősíteni kell az együttműködést a tagállamok között. A másik jelentés a számvevőszéktől érkezett, 2007-es jelentés ez, amelyben három fontos témára utaltak több együttműködést, információcserét kérnek ebben tovább az adat alapok minőségének javítását. Ezen jelentésekből kiindulva a bizottság az év elején, tehát 2009 elején elfogadott egy jelentést, amelyben utal arra, hogy van egy sor nehézség a jelen rendelt alkalmazása területén. Más tagállamok kérdéseire, kéréseire nagyon lassan reagálunk, ez elfogadhatatlan. Javítani kell az adat alapot annak érdekében, hogy a tagállamok közötti adatcsere javulhasson. Mindenképpen szükség van egy rendszerre, egy olyan rendszerre, amely gondoskodik arról, hogy az információt kérő tagállamnál aztán meg lehessen nézni, hogy mit is kezdtek ezzel az információval. Látszólag az adó számok sem működnek feltétlenül kellő megbízhatósággal, tehát úgy könnyen lehet, hogy két személy viseli ugyanazt az adószámot, Gyakran az együttműködés sem működik jól. Ezt mind a parlament, mind a számvevőszék, mind pedig az Európai Bizottság is hangsúlyozta. Ez alapján dolgozták ki a javaslatot, hogy pár dologra hadd térjek még ki, amely problematikusabbnak tűnik. A tagállamoknak nagyobb fokú felelősségre van szükség, nagyobb hatáskörre az unió pénzügyi érdekeinek védelme vonatkozásában. Gondolok itt az áfára is többek között. A parlament egyik célja az, hogy az adó kiszámítás módját egyszerűsítsük. Gondolok itt a határokon átívelő ügyletekre. Több felelősséget kell, hogy kapjanak a tagállamok, továbbá arról van szó, hogy több információ beszerzésére is szükség van. Annak érdekében, hogy megfelelő eszköz álljon rendelkezésre. A bizottság úgy gondolja, hogy ez egyszerűsítheti az együttműködést. Van még egy harmadik aspektus is, az információk hasznosságának javítása. Egységes normákra van szükség annak érdekében, hogy az információk beszedése, továbbítása egyszerűsödjön, az adószám nagyon fontos ezen összefüggésben. Aztán az öt éves tárolási időszak, Meg kell határozni azokat az eseteket, ahol további fellépésre van szükség, azokat a fellépések, azokat a feltételeket kell javítani, ahol erre szükség van, van két új kötelezettség, az egyik ugye a spontán adatcsere kérés nélkül, és az ezutáni follow-up, ami szintén fontos szerepet játszik. Jogalapot kell kialakítani annak érdekében, hogy a közös fellépésre lehetőség legyen. Ugye létezik az Eurofisk, ami tulajdonképpen nem más, mint az európai hálózat továbbvitele. Az utolsó pont, amit meg szeretnék még említeni, az, az hogy meg nevezzük azokat a feltételeket, amelyek az információhoz való hozzáféréshez szükségesek. Az adatvédelmi biztos Buzek elnöknek írt, annak érdekében, hogy egyértelművé tegye az álláspontját, és utalt arra, hogy mindenképpen van javítási lehetőség az adatvédelem területén. Marbera de Rosal úr készítette elő ezt a jelentést, ebben van egy pár kérdés a bizottsághoz. Hogy az Eurofisk például egy közösségi struktúra-e, vagy pedig egy államközi szervezet? Egy nemzetközi szervezet. Mi az Európai Unió szerepe ebben a hálózatban? Vannak közös felelősségek a csalás elleni harcban, hogyan oszlanak pontosan a felelősségek, ez az egyik, ugye. Aztán, ami a, az együttműködés hatékonyságát illeti, és az ezzel kapcsolatos problémákat, azzal is foglalkozni kell. Mit gondolt tehát a bizottság, hogy lehetne javítani ezt az egészet, és hogy lehet a tagállamok közös felelősségét elősegíteni annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok megfeleljenek azoknak a követelményeknek, amelyeket meghatározunk számukra. Nagyon jó lenne továbbá az is, hogyha a bizottság tájékoztatna minket arról, hogy a tanácsban mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Köszönöm a figyelmüket, és nem adok senkinek szót, hiszen nem vagyok elnök. Arra kérem a mostani elnököt, hogy adja vissza nekem az elnökséget, jól van. Ki jelentkezett, ki szeretne szólni? Jó, akkor módosult az elnökség, igen, tízkor én, tíztől én elnöklök, tehát akkor már folytatom egyből. Szracsek úr. Örömmel működök együtt Gáfia Magáló úrral, mivel tudom, vagyis ismerem őt, mint nagyon tiszteletre méltó tagját ennek a bizottságnak. Köszönetet is szeretnék mondani neki a bevezetőért, amely jól mutatja, hogy mindenképpen megfelelően mérlegelt álláspontot jelenít meg a probléma kezelésére. Kellő óvatossággal jár el, éppen ezért nagy öröm számomra, az a bevezető, amit tartott. Szerintem jól megértjük egymást, ami az áfát illeti. Arra térnék vissza, amit tegnap is elmondtam, mindenképpen ideális lenne az, hogyha lenne egy olyan helyzet, amikor mondjuk egységes áfa rátát alkalmaznánk a több száz tagállami kivétel nélkül, azért, mert egyszerűen a kivételek okai pontosan az adócsalásnak, az adókerülésnek. Mivel ezek a kis kapuk teszik ezt lehetővé, segítik ezt elő. Márgálió úrral közösen ugye tudjuk, hogy ez nem megvalósítható, a tagállamok sose fognak megállapodni egy közös áfa mértékben. Ami a észszerűbb lenne ennél szerintem az információ csere módjának javítása. A dokumentumban Margelio úr is utal arra, hogy szükség van automatikus információ cserére. Egy dologtól tartok, melynek értelmében az automatikus információ csere verseny torzuláshoz, zavarhoz vezetne. Például, amikor a bevételről, a cég árbevételéről beszélünk, most ez egy olyan információ, amelyel hát vissza lehet élni. a konzervatívok frakciója nem ellenez egy olyan rendszer, nem ellenzi az egy olyan rendszer kialakítását, amelyben a tagállamok információt gyűjtenek, információt cserélnek, azonban mindenképpen egy olyan rendszer támogatnánk, amely minimalista az csere mértékében. Gondolok itt különösen az érzékeny információkra. Az elektronikus információcsere rendszerek nagyon érzékenyek, hackerek ugye be tudnak törni az, az USA védelmi rendszerébe, tehát nem, nem kell azt hinnünk, hogy ilyen jellegű adatbázis, amely üzleti szempontból érzékeny információkkal tartalmaz, hogy abban ne lehetne betörni. Az információ kiáramlását kiáramlásától tartunk, ami az elektronikus információrendszerek sebezhetőségét illeti, ez egy dolog, de az Eurofisk is megemlítendő ezen összefüggésben. Nekem is van bizonyos problémám az Eurofisk működésével kapcsolatban nem igazán tudok, hogy ez most hogy működik, most ez legyen-e a domináns szerv, amely a nemzeti jurisdikció fölött áll. Egyértelművé kell ezt tenni, a munkájuk költségét és meg kell vizsgálni, várom a megbeszéléseket. Hát, e. Következő hozzászólom az EPP részéről, parancsoljon ezt az előterjesztést, és nagyon fontosnak tartom, hogy az Eurofisk működéséhez nem teremtjük a jogi alapot. Ez borzasztó nagy hiány volt az elmúlt években, akadályozta az adóhatóságok közötti együttműködést, és bizony az áfacsalások felderítését nem segítette elő, hogy nem volt egy jogi alap. Ez ezek szerint megteremtődik, és ezáltal a határon átnyúló csalásokon talán jobban órá tudunk lenni, mint eddig. Ugye a körhinta csalások, az legalábbis Magyarországon egy nemzeti sportnak számítanak. Én bízom benne, hogy ez, mm, ezáltal, ennek a lehetősége ezáltal csökkenni fog. És az Eurofisknek az elsődleges feladata az kell, hogy legyen, hogy egy, egyfajta riasztórendszerként működjön a határokon átnyúló tevékenységek tekintetében. Másfelől pedig a VS rendszerben lehetővé kellene tenni, hogy az adóalanyok könnyen és naprakész adatok alapján ellenőrizhessék a közösségen belüli adóalanyok adószámának érvényességét nevük és címük valódiságát. Az az információ cserére vonatkozó félelmekre amit itt az előbb elhangzottak a konzervatvok reformerek részéről annyit szeretnék mondani hogy természetesen ez nagyon fontos nagyon el kell kerülni el kell kerülni azt hogy az adatok rossz kézbe kerüljenek én azt gondolom hogy ki kell dolgozni ennek az adatvédelmi garanciáit, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Köszönöm szépen. Good, thank you. Um, I'm going to hand the floor back then to the rapporteur. Köszönöm szépen, akkor visszaadom a szót a raportőrnek, hogy válaszoljon, és utána néhány szóval zárja is le a vitát. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is köszönöm mindazoknak, akik hozzászóltak ebben a vitában. Meg vagyok győződve arról, hogy meg fogjuk találni a megfelelő párbeszéd lehetőségeit, illetve azokat a megoldásokat, amelyek mindenki aggájait eloszlatják. Hát látom, hogy voltak itt aggályok. A megfelelő verseny védelme, az egyenlő bánásmód védelme, mindezek aggályokként merültek fel. Ezeket az aggályokat egyébként én magam is osztom, de biztos vagyok benne, hogy meg tudunk majd egyezni. Tehát mindenkinek köszönöm, aki hozzászólt, különösen Adolfo de Salso kollégámnak és honfitársamnak, akivel nagyon komolyan együtt dolgoztunk. Megvan már a munka menetrendje, és remélem, hogy mindent el tudunk így végezni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Január 11-én fogjuk megvitatni ezt a szöveget, úgyhogy remélem, hogy a sedók ott lesznek. Akkor most átülök az elnöki székbe, és már is bejelentem a következő napi rendi pontot. Yeah, I've had a temporary promotion, in fact, <laughs> for the next two hours. Yes. Időlegesen előléptem a következő két órára, és úgy látom, hogy jó támogatást kapok a titkárság képviselőjétől is, úgyhogy már is nézhetjük a következő napirendi pontot, ami a gáz ellátásról szól. Ez nagyon fontos téma itt a parlamentben, az Ipari Szakbizottság foglalkozik erről, de nekünk is itt az ECOM-ban van jelentéstevőnk. Akinek rosszul ejtem ki a nevét, az legyen szíves és javítson ki. Kontis úr, parancsoljon! Άλλωστε το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση δεν είναι το όνομά μου, αλλά το θέμα που καλούμεθα να συζητήσουμε στην προκειμένη περίπτωση και γιατί... Itt most nem a névről van szó, hanem a témáról, amit meg kell, hogy beszéljünk. Kedves kollégák! Az Oroszország és Ukrajna közötti júniusi válság, meg januári válság nem az egyetlen téma, amiről beszélünk előfordulhat az, hogy a jelentés alapján most időben reagálhatunk annak érdekében, hogy ilyen válság ne forduljon elő. Most a bizottság egy rendeletjavaslatáról beszélünk. Ennek az a feladata, hogy a 2004 per 67-es rendelet helyére lépjen, amely nem kielégítő. Megállapíthattuk azt is, hogy a tagállamok egyre nagyobb mértékben függenek a földgáz importoktól, és egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a, az ellátás biztonságát veszélyeztetjük, mivel harmadik országokon keresztül bonyolódik a történet arról van, is szó van, hogy a belső piac továbbfejlesztéséhez is több földgázra van szükség. Új tervre van tehát szükség, melynek segítségével intézkedéseket határozunk meg a földgázellátás biztonságának megvalósítása érdekében. Itt most nem politikai kérdésekről, politikai vitákról szólok, energiapolitikáról, Európai Uniós energiaellátásról, feltétlenül erről szól ez az anyag. Én itt csak az irány, bocsánat, a rendeletre kívánok koncentrálni. A bizottság komoly erőfeszítést tett véleményem szerint. Nagyon pozitív az, hogy a 2004-es 67-es anyag ugye nem kielégítő az általam felvázolt problémák kezelésére. Nagyon pozitívnak tartom tehát a bizottság javaslatát, mivel az energiaellátás biztonságát kívánja ez kezelni, és az unió energiaellátását, gázellátását. Ez a rendelet azonban bizonyos konkrét módosításokon kell, hogy átessen. Olyanokon, amelyek jobban felszerelik, jobban jobb eszközökkel látják el az Uniót arra, hogy ilyen helyzetekre reagáljon. Ez mind szerepel az anyagaikban. Ennyiben is hagynám. Négy dolgot említek meg az anyagban, amelyek nagyon fontosak. Véleményem szerint ezek a rendeletet csak javítják. Az első ezek közül az, Véleményem szerint nagyon fontos az illetékes hatóság szerepének erősítése. Hiszen a biztonságos energi- gázellátásról van szó, különösen krízis sújtotta, válság sújtotta időkben. Véleményem szerint ez a 3 és 7-es módosító segítségével érhető el. Második megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy erősítenünk kell a, mm, azt, hogy a magáncégek spekulatív tevékenységének ne essünk áldozatul. mértékben függünk ezektől a magáncégektől. Harmadsorban, ezt nagyon fontosnak is tartom, az ezirányú módosítónk szerintem elfogadhatok el, hogy legyen. Itt nagyon fontos az, hogy a, belső piaci fellépési lehetőségeket javítsuk. A rendelet célja az, hogy elkerüljük a versenytorzulást, és jobban működjön a belső piac. Itt most nem ideológiai kérésről, kérdésről van szó, hogy mennyi versenyt akarunk megengedni, hanem egyszerűen a következőkről van szó. A válság sújtotta időkben, amelyre ugye volt már példa az Európai Unióban, olyan esetekben a közérdekre kell nagyobb figyelmet ö, ö, fordítani. Ne szabad a gázellátást megszakítani, ö, különböző azonnal foglalatosítható intézkedésekre van szükség. A 4-es, 5-ös, 6-os módosító pontosan ezt célozza. Véleményem szerint ezen túlmenően a helyzet az, hogy a válsághelyzetek megelőzése érdekében nem csak arról van szó, hogy az állami cégek részvételére is szükség van, hanem egyszerűen az állampolgárokat is be kell vonni. A hármas és a tízes módosító azt követeli, hogy a fogyasztói szervezetek is vegyenek részt ezekben a folyamatokban, amikor a szükséges intézkedések előkészítéséről van szó. Erről ennyit várom a megjegyzéseiket. Köszönjük szépen, és most a sedoknak fogok szót adni, először is az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is szeretettel meg szeretném köszönni a kollégának ezt a jelentést, amelyet beterjesztett. Nem vagyok olyan nagyon jó görögben, úgyhogy nem mondom ki a kollega nevét, nehogy udvariatlan legyek, de azt hiszem, hogy számunkra, teutonok számára kicsit nehezen kimondható ez a Hellén név. Valóban nagyon fontos, hogy felkészüljünk arra, amit háromszor már az év során megtapasztaltunk jelesül. Egyszer, kétszer gáz, egyszer olaj volt, jelesül tehát, hogy problémák merülnek fel az Európai Unió energiaellátásában. Nem azért ám, mert az Európai Unió tagállamai nem feleltek meg az elvárásoknak, hanem mindig egy tranzitországgal volt a baj. komoly probléma ez, és az Európai Parlament fogalmazta meg annak a, fel, annak a szükségességét, hogy az Európai Bizottság javaslatokat készítsen elő. Örülök annak, hogy ezt meg is tettem. Úgy hiszem, hogy egy mechanizmust kell kialakítanunk, amely a krízis időszakára koncentrál. Nos, a krízis idők akkor jönnek létre, amikor az e- földgáz ellátás az Európai Unió egyik fő szállítója részéről nem biztosítható. Erről van itt konkrétan szó. Ezért nem tudom, hogy egy ilyen komplikált szabályozási mechanizmust kell -e bevezetni, amely a krízisből normál esetet varázsol. Ezt ellenezném. A krízis krízis kell, hogy maradjon. Mindent meg kell tennünk azért, hogy elkerüljük a krízis, de ha létrejött a krízis, akkor ne tegyünk úgy, mintha ez normális eset volna, hiszen hogyha így tennénk, akkor a gazdasági szempontok alapján létrejött piac, hiszen ezekre a kérdésekre kell koncentrálnunk Ekon szakbizottságként, nos, az így létrejött piac működését kérdőjelezzük meg. Azaz tehát a hatóság szerepének növelésével kapcsolatosan aggájaim vannak. Tényleg ezt szeretnénk? Ilyen módon voltak éppen be akarunk avatkozni az ár meghatározásba, az ár kialakításába? Hiszen az idei év tapasztalata azt mutatta, hogy azon országok, ahol gáztartályok működtek, gázt szállítottak azon országokban, amelyek különösen szenvedtek az orosz szállítás kiesése miatt. Van egy-két technikai probléma, amelyet nem lehet szabályozással um, átalakítani, mert mondjuk uh, a gázvezeték csak az egyik irányban szállít, a másik irányban nem. Tehát egy hatóság parancsával ezt nem lehet megváltoztatni, hogy egyszerre csak másik irányba folyjon a gáz. Másodszorban. Természetesen megengedhetetlen az, hogy azon országok, akik piaci áron vásárolták meg a gázt, azért, hogy a saját szállítmányaikat biztosítsák, saját ellátásokat biztosítsák a normális télen, egyszerre más áron adják tovább ezt a gázt, alacsonyabb áron. Hát nem hiszem, hogy ez azon országok érdekeit szolgálja, akik megvásárolták a, bá, a gázt azért, hogy saját felhasználásokat biztosítsák. Úgy hiszem tehát, hogy ezt a kérdést még egyszer meg kell vitatni. És van itt még egy kérdés, amelyet röviden fel szeretnék venni, ez pedig a védett ügyfelek csoportjának kérdése. Amely kérdést a jelentéstevünk kiszélesíti a védett ügyfelek körét is. Felmerül bennem azt hiszem joggal, hogy érdekünk-e vajon, hogy mindenki védett ügyfél legyen. Ha mindenki védett ügyfél, akkor voltak éppen nem piac lesz a földgázpiac, hanem egy teljesen más gazdasági modell alapján kereskednek majd a földgázzal, de hát ezt a modellt én nem akarom támogatni. Éppen ezért az ipari bizottság, amely illetékes vitáját is végigkövettem, és nagyon örülnék neki, hogyha a gazdasági szakbizottságban a bizottsággal egyetértésre tudnánk jutni, úgy, és annak érdekében, hogy piacgazdasági eszközöket eh, eh, alkalmazunk. Tehát a mi szakbizottságunk az iparival kell, hogy egyetértésre jusson. Fontos, hogy ne erős hatóságokat és erős szabályozást alakítsunk ki, hanem sokkal inkább az ipari szakbizottságban eh, vitatottak alapján, csak bizottsági bizottság javaslata alapján egy felhasználható koncepciót alakítsunk ki, illetve ez egy ilyen koncepció, amelyet a jövőben is használhatunk. Köszönöm. Thank you, Mr. Ferber. And... Köszönöm szépen, Ferber úr. Kúsás úr következik. A szocialisták nevében parancsoljon. Köszönöm a szót. Először is engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ez a jelentés rendkívül fontos lépés a gázellátás biztonságának érdekében, itt az Európai Unión belül. A gázellátás biztonsága elengedhetetlen annak érdekében, hogy az európai gazdaság megfelelőképpen működjön. Az energia, amit felhasználunk, egy negyed részben gáz alapú, 20%-a az erőműveknek gázzal működik, és az össz felhasznált gáznak 60%-a Európán kívülről érkezik. Mindezek az adatok is mutatják, hogy a gáz mennyire fontos Európában. Két dologra szeretnék itt még utalni, az egyik a válság megelőzés, a másik pedig a válság és a sürgősségi esetek kezelése. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, egyetértek a megközelítésével, egyetértek a véleményével, ugyanis én is úgy vélem, hogy az árpolitikára sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk. A válságos időszakokban az árinflációt meg kell állítani. Mindannyian tudjuk, hogy a gáz importőrök milyen fontos szerepet játszanak az európai gazdaságban. Van itt még egy nagyon fontos témakör, ez az új infrastruktúrák költségeinek megosztása, illetve az infrastruktúrális fejlesztésekbe való befektetés közös kezelése. Csak azt szeretném ezzel elmondani, hogy az infrastruktúrális befektetéseket közösen kell megvalósítanunk, és az új kínálati kapacitásokat szeretnénk tovább fejleszteni. Tehát több alternatív megoldásra van szükség az orosz gáz mellett, és az egyik egyértelmű alternatíva a Nabucco annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat, és eh, tudjuk finanszírozni azokat eh, a projekteket, amiket elindítottunk, az Európai Beruházási Bankhoz is fordulhatunk. Ami a gáz ellátást illeti, itt a termelőkre, az importőrökre és az operátorokra is megfelelő szabályrendszert kell kidolgoznunk, csak akkor lesz jobb az infrastruktúra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lamberts úr lesz a sedónk a zöldektől. Nincs mondani valója, rendben van, így akkor behoztunk egy kicsit a lemaradásból. Aztán nézzük, ki szeretne még hozzászólni. Győri asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Öm, nagyon fontosnak tartom, hogy van egy ilyen előterjesztés az asztalunkon a gázellátás biztonsága azt gondolom, hogy mindenki számára rendkvüli fontosságú. December 1 óta a jogalapja is nagyobb annak, hogy energiakérdésekben közösen gondolkodjunk. A Lisszaboni szerződéssel végre ez megteremtődik, tehát van jogi hivatkozási alap arra, hogy fokozzuk az ellátásunk biztonságát. Ugye a Lisszaboni szerződésben az is szerepel, hogy a tagállamoknak szolidárisnak kell lenniük egymás iránt és egy tagállam sem kerülhet kiszolgáltatott végletesen kiszolgáltatott helyzetbe. én három megjegyzést szeretnék tenni az előttünk fekvő javaslathoz. az első az hát inkább csak egy technikai jellegű dolog. Itt Markus Ferber úr is beszélt arról, hogy gazetékek mire alkalmasak, mire nem. Hát kétirányú gázáramlásra azért nem arról van szó, hogy minden vezetéket mindenre alkalmasnak kell tenni, hát ennek iszonyatos költséghatásai lennének. Hát ott teremtsük ezt meg, ahol ez az ellátásbiztonságot javtja tehát mindenképpen ilyen ésszerűen álljunk hozzá ezekhez a fejlesztésekhez. nagyon fontos egyébként hogy több irányúba mehessenek a vezetékek ne csak kelet nyugat irányban hanem észak déli. jó hogy a bizottság most már lehetőséget ad arra hogy ilyen projekteket is támogassanak én fontosnak tartom hogy a jövőben erre még fokozott hangsúly kerüljön továbbá a második fontos megjegyzésem az a vészhelyzettel kapcsolatos hogy mikor van vészhelyzet. a bizottsági előterjesztéssel egyetértek hogy amennyiben a ten a a gázimportnak kiesik akkor van szó vészhelyzetről hallottam olyan hangokat hogy egyesek ezt twenty ra akarnák emelni én ezt azt gondolom hogy ellentétes lenne a szolidaritás elvével ez bizony néhány tagállamnak már a ten os kiesés is komoly ellátási problémát jelent úgyhogy én szeretném ha ez a szám megmaradna és nem változna ten ről twenty ra. a harmadik pedig egy kérdés egy dilemma amire nem találtam meg a megoldást az előterjesztésben hogy az úgynevezett ellátásbiztonsági intézkedéseket kinek is kell végrehajtania. ezt nem látom pontosan hogy itt az uniós intézményekre ebből milyen feladat hárul illetve mi az ami a tagállamokra úgyhogy itt szerintem jó lenne hogy ha ezt a kérdést egy kicsit jobban megvilágostaná az anyag. köszönöm szépen. Uh, e köszönöm szépen az ECR nevében Strecse asszony úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Talán nem egészen megszokott módon szólalok föl, hiszen a politikában általában nem büszkelkedünk az, hogy túl sok barátunk van. Ám a cseh köztársaság volt kereskedelmi minisztere Martin Riemann valóban barátom a politika szinterén. És ő volt az a három-négy ember közül az egyik, aki idén, az év elején az Ukrajnából az Európai Unióba áramló gáz szállítás újra visszaállítása érdekében harcolt. Barátja vagyok, tudom, mi történt a színfalok mögött, tudom, hogy mi történt, és éppen ezért ezt az információt fel szeretném használni arra, hogy definiáljam a helyzetet. Az egész krízis Ukrajna és Oroszország belső kapcsolatából eredt, és egyetlen európai szabályozás sem tudja Oroszország és Ukrajna kapcsolatait leszabályozni. Ez talán az első és a legfontosabb probléma, amelyet ki szeretnék emelni. A második probléma a következő. Az Európai Uniónak nincs elegendő nem rendelkezik elegendő gázzal. Ilyen módon bármilyen szabályozást is fogadunk el, ennyi gázt nem fogunk tudni kitermelni, hiszen nem rendelkezünk ezekkel a természeti erőforrásokkal, és a jövőben sem fogjuk tudni befolyásolni Oroszország és Ukrajna kapcsolatát. Tehát bármilyen Lisszaboni szerződést is lép hatályba, ez nem fog bennünket segíteni. És még, még néhány érvet szeretnék mondani. Ferber kollega és a jelentéstevők, a jelentéstevő által mondottak után. Az Európai Uniónak diverzifikálnia kell forrásait. Vagy legalábbis a, a rendszereit, amelyek az ellátást biztosítják. Ezután pedig megfelelő környezetet kell létrehozni az Európai Unióban, amely egy nem szabályozott környezet, amely környezetben a befektetők szabadon fektethetnek be az rendszerek összekapcsolásának interlinkjébe, összekapcsolásába. Hogyha tehát ugyanakkor mindent a piaci szab áraknak kell szabályozni, hiszen hogyha nem az ár szabályozza és kapcsolja össze a keresletet és a kínálatot, és adminisztratív alapon határozunk meg az árakat, akkor megakadályozunk, hogy a cégek nyereséget érjenek el. Pedig a nyereségben semmi baj nincsen, hiszen hogyha valaki nyereséget ért el, akkor modern technológiákba fektethet be. Ezért úgy hiszem, hogy nem szabad a nyersanyagok piacát szabályoznunk, és nem szabad megtenni ezeket a szabályozó lépéseket. Még nem akarnék szólni az egyes módosítókról, januárig még van időnk, de úgy hiszem, hogy három problematikus területet mégis érdemes kiemelni, amely számunkra az ECR számára, mondom, problematikus. Egyrészt a módosítók az úgynevezett fair price, vagy tisztességes ár vonó módosítókat nem fogjuk támogatni, hiszen a piacon nem létezik tisztességes ár. Csak piaci ár van. Ezen felül pedig a fogyasztóvédelmi szervezetek szerepével kapcsolatban is nagyon óvatosak lennénk, hiszen a javaslat alapján a nyersanyagok árába beleszólnának a fogyasztóvédő szervezetek, ezt nagyon aggályosnak tartjuk, és harmadsorban pedig, és ebben egyetértek Ferber kollégával, nagyon óvatosak volnánk a védett fogyasztók csoportjának meghatározásánál, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon szélsőségesen meghatározott csoport. Köszönöm szépen, megadom a jelentéstevének a szót technikai felvetésekre választ várunk, illetve arra vonatkozólag, hogy hogyan látja a piacot, illetve mit tegyünk, hogyha a piac nem működik már. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a kollégák észrevételeit, felvetéseit, meglátásait. Nem tudom pontosan, hogy hogyan néz ki a jövő, azt hiszem, hogy december 10-éig lehet a módosítókat benyújtani, de ezt talán a titkárság erősítse meg, kérem, hogy jól tudom ezt. Úgy hiszem, hogy tovább kell dolgozni, és a kollégák benyújthatják a módosítóikat. Egy észrevétele volna már elő, hogyha valaki meg akarja vizsgálni ezt a kérdést, akkor tudnia kell, hogy a technikai problémák hogyan néznek ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy én magam mérnök vagyok, tehát átlátom a vertikumot, de ugyanakkor, lehet, hogy kollégák is vagyunk, ugyanakkor azt gondolom, hogy ez nem szabad egy szélesebb vitába beágyazni, amely arról szól, hogy milyen lehetőségei vannak az Európai Uniónak arra, hogy működjön, ellássa magát, és itt persze egy sor politikai vita is felmerül és úgy hiszem, hogy a politikai vitákat, amelyek nem a gázállátásról szólnak, más fórumokon vagy más pont, időpontokban kell lefolytatni. Elnök asszony azt mondta, hogy a piac kérdése is felmerül. Nos, úgy gondolom, hogy e kérdések szabályozását nem bízhatjuk kizárólag a piacra, hiszen a piac krízis idején nem tudhat működni, nem működhet. Spekulatív játszmákról beszélek például, amelyek az ilyen időszakokban nagyon veszélyesek kiválhatnak. Úgy gondolom, hogy a rendelettervezet maga is kihangsúlyozza, hogy problematikus mindent a piacra hagyni a krízis idején. Igenis meg kell vizsgálnunk, hogy az illetékes hatóság hogyan kaphat nagyobb szerepet a krízis esetén, azért, hogy a koordináló csoport a krízis idején esetleg megelőzlegző vagy megelőző intézkedéseket teljesen Persze nem akarom kétségbe vonni, hogy lesznek nyertesei is a krízisnak. Ami pedig a védett ügyfeleket illeti, kedves kollégák, úgy hiszem, hogy a védett ügyfelek kérdésénél nem mondhatjuk azt, hogy a kis és középvállalatok, vagy az iskolák, vagy a kórházak ne legyenek védettek. Úgy hiszem, lehet, hogy csak én magam gondolkozom így, amikor azt mondom, hogy a Lisszaboni szerződés több lehetőséget kínál az állampolgároknak arra, hogy a döntéshozatali folyamatokban is részt vegyenek, de mégis fontos, hogy kitérjünk a Lisszaboni szerződés által gyűjtött lehetőségekre. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr! Emlékeztetni szeretném a kollégákat az határidőkre. Valóban december 10-e módosítók benyújtásának határideje. Január 11-én vizsgáljuk meg a módosítókat, és 27-én, január 27-én szavazunk. Tehát szorít a határidő. Ferber úr, parancsoljon. Csak egy tisztázó kérdésem van. Azt hallom, hogy biztosokat fogunk meghallani, janu- hallgatni január 11-én, akkor most lesz-e konszakbizottsági ülés, vagy nem lesz? Hogy néz ez ki? Most egész addig, amíg meg nem erősítik a biztosok meghallgatását, addig úgy járunk el, mintha erről nem tudnánk. 11-ére ekonülést tervezünk be, és hogyha aztán megerősítik a biztosok meghallgatását, akkor átalakítjuk az a, a napi rendet. Köszönöm kollégák, köszönöm a vitát. Tovább lépünk. A felelősség és kormányzás előmozdítása az adóügyek vonatkozásában Leonardo Domenici eh, kapja meg a szót. Domenici úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. 19 módosítót szeretnék bemutatni, 12-t részemről, és a maradék 38-at pedig a shadow az árnyék jelentésektől. Összesen tehát 52-t. November 10-én már az elmúlt ülésünkön eszmét cseréltünk a kérdésről, január 11-én szavazunk, és a plenáris februárban dönt a kérdésről. Köszönöm mindenkinek az érdeklődését, köszönöm a felvetéseket, a módosító indítványokat. Úgy hiszem, hogy fennállnak a lehetőség, fennáll a lehetőség annak, hogy pozitívan működjünk együtt, és kompromisszumot érjünk el majd minden kérdésben, ha nem is mindegyikben. Igyekszem majd nem egy módosító indítványt ötvözni, például Zsoli úr 27 módosítóját, akinek megköszönöm a nagyon értékes és mm, komoly minőséget képviselő módosítóit. Úgy hiszem ugyanakkor, hogy az is cél, hogy a jelentésben megfelelő egyensúlyt találjunk. Mi között? Egyrészt az európai szint és a nemzetközi szint között a jó kormányzás vagy a good governance terén. Azt remélem, és azt is kívánom minnyájunknak, hogy január 11-éig felelősségteljes együttműködést végezhessünk, anélkül, hogy az részletekben menő vitában elfeledkeznénk az alapelvekről. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót, Göring asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyrészt szívből köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnknek, Meg szeretném tehát köszönni ezt az átfogó munkát. Kitűnően jól együttműködtünk, és úgy gondolom, hogy... Ról már akkor megbeszéltük, hogy hihetetlenül sok pénz úszik el, és ez megengedhetetlen különös tekintettel a jelenlegi költségvetési helyzetekre az egyes tagállamokban. A lényege ennek a bizottsági előterjesztésnek ugye az volt, hogy nem annyira azt mondja meg, hogy hol kellene adügyi együttműködés terén mélyteni hanem hogy tartassuk be a meglévő szabályokat, és lépjünk fel keményen a mindenféle adóelkerülő technikák ellen, beleértve az offshore cégek tevékenységét is. A, ami a módostókat illeti én olyanokat adtam be amelyekről már beszéltem ebben a bizottságban igyekeztem konkrét javaslatokat megfogalmazni és bizonyos létező problémákra valamiféle megoldást is felvetni. nagyon fontos hogy mindaz amit egyébként g twenty ak szintjén több alkalommal már elhatároztak az illető országok azok meg is valósuljanak. ugye most még abban a helyzetben vagyunk hogy van sokféle remek előterjesztés előttünk és a megvalóstás az most kell hogy következzen és nagyon fontosnak tartom hogy az unió e téren élen járjon. ezen túlmenően az európai parlament szempontjából rendkvül jelentősége van annak hogy ez egy olyan terület ahol tagállamok között vannak ütközések de az európai bizottság előterjesztéseit azt jó eséllyel a parlament támogatni tudja tehát nagyon jól együtt tudunk működni communication, eh, eh, tehát a good governance communication előterjesztőjével. Most ami a konkrét módosításokat illeti, én csak összefoglalnám, hogy milyen témákban adtam én be, és amihez kérném a támogatást, és mi egyeztettünk Domenici úrral, és úgy tudom, hogy ő ezek nagy részét fogja tudni támogatni. Egyrészt eh, szeretném, ha lenne egy ösztönző rendszer, amely révén a egy másik tagállam érdekében eljáró tagállam részesedhetne a behajtott összegből. jelenleg nincs ilyen ösztönző rendszerünk ha lenne egy ilyen nagyobb lenne a motivációja a tagállamoknak hogy együttműködjenek a behajtott, az adóbehajtás terén. ezen túlmenően alacsonynak tartom azt az oecd standardet hogy minimum twelve országgal megkötött adóügyi információcsere egyezmény révén egy ország már együttműködőnek tekinthető azt gondolom hogy mivel valahány ország létezik ennél egy kicsit lehetnénk ambiciózusabbak. a legizgalmasabb kérdés amely az én tudtommal eddig a legtöbb kérdést vetette fel minden politikai csoportban ez a domenici úr által beadott egyik módostó a ccctb területén. Ugye ez egy olyan kérdés, amelyik mindig nagyon érzékeny, mind az ECOFIN-ban, mind itt a parlamentben. Én egy olyan módosítót adtam be, amely talán, vagy legalábbis én javasolnám, hogy ennek ma mentén alakuljon majd a kompromisszum. Miről van szó? Ugye Domenici úr egyértelmű utalást szeretne a szövegben a CCCTB-re, van olyan módosító javaslatunk, amelyik az egészet törölni szeretné, én pedig a következőt javaslom ezt ahogy annak idején el is mondtam hogy specifikáljuk ezt a dolgot méghozzá a, le a transzferárazás területére. ez a transzferárazás területén pedig az összehasonltó profitok módszerének alkalmazását javasolnám vagyis hogy a transzferárazást nem egyedi tranzakciók szintjén hanem a leányvállalatok szintjén vizsgáljuk meg hogyha egy leányvállalatnak a profitabilitása amit legalábbis egy adóhatóság lát az messze elmarad a szektoriális átlagtól akkor erős a gyanú hogy a jövedelmet ez a cég valahogy transferárakon keresztül adóparadicsomokba iránytja. én azt gondolom hogy ez ellen fel lehet lépni itt akkor ugye elkerüljük a ingoványos ccctb területet és egy fontos problémára fel tudjuk hívni a figyelmet. Akkor még beadtam offshore cégtulajdonlás nyilvánosságra hozatali követelményével kapcsolatos módostót illetve hogy a banki jelentési kötelezettséget is meg lehetne teremteni az offshore ban letelepedett partnerrel történő tranzakciók esetére úgyhogy én nagyon köszönöm még egyszer mindenkinek a, az együttműködést és bzom benne hogy ezek a módostók ezek elfogadásra kerülnek. köszönöm szépen. Köszönöm szépen az ECR uh, frakció nevében megadom a felszólalónak a szót. Köszönöm szépen. Azon három módosítóhoz szeretnék hozzászólni, amelyeket benyújtottam. Az első, a fejlődő országokkal foglalkozik. A 16-os bekezdés szól erről, míg teljes egészében támogatom a jó kormányzást, a good governance-et szólító, megszólító munkát, azért a 16-os bekezdésben úgy gondoljuk, hogy az EU a nem kooperatív jogrendekre vessen kis speciális díjat, hiszen Ezeket nem határoztuk meg, ezeket a nem kooperatív vagy nem együttműködő jogrendszereket, és a múltban ezek általában nagyon szegény országok voltak. Ezért aggályosnak tartanám, hogy azonnal is speciális adót vagy díjat vessünk ki az ilyen országokból jövő mondjuk családtagokra, vagy visszautalásokra, hogyha a szegény országokból, fejlődő országokból munkavállalók jönnek és hazautálják a jövedelmük egy részét, és ezt mi extra megadóztatnánk, semmiképpen nem lehet a célunk. Javaslom tehát, hogy a special levy megfogalmazásról szóló szavakat vegyük ki egész egyszerűen a szövegből. Második észrevételem – és köszönöm Győri Enikőnek azt a felvetést, amelyeket nagy figyelemmel fogok elorvadni. Ez a Common Consolidated Corporate Tax Base-re vonatkozik. A dokumentumnak az a fő előnye, hogy ez minnyájunkat egységesít abban, hogy az adó elkerülés és az adó csalás ellen fel akarunk lépni. Ellentmondásos ez a passzus, tehát, hogy a közös konszolidált adóalapok irányába akarunk ellépni, vagy nem. Hiszen ezzel a különböző tagállamok véleménykülönbségét szítjük, és ez pedig a dokumentumot aknázza alá, a dokumentum célját, iráját, melynek célja, a dokumentumnak, hogy fellépjünk az adóelkerülés és az adócsalás ellenében. Tehát hagyjuk ezt a közös konszolidált adóalapot, és koncentráljunk a célokra. A harmadik észrevételem az automatikus cserére vonatkozik. Hallatlanul érzékeny kérdéssel állunk szemben, de ugyanakkor kérem, hogy értsék meg, hogy miért érzékeny ez a kérdés az Egyesült Királyságban. Nos, a jelenlegi kormány nem tekinthet vissza az emberek adóbevallásaival való tisztességes múltra. Sok olyan eset van, ahol az információ elveszett, és a legszörnyebb eset 2007-ben, három évvel ezelőtt történt meg, amikor a kormány két számítógépes lemezt felejtett egy vonaton, mármint a kormány egy tagja. Az én nevem, adó bevallásom, és nem csak az enyém, hanem 25 millió állampolgár információi szerepelt rajta. Az én nevem Swinburne úré, Styler úré, Styler asszonyé, Eileen, biztos vagyok, hogy neked is családodat érintett ez valamilyen módon. Mindenki, aki gyerektartási segélyt, gyerektámogatást, szociális segélyt kap, mindenkinek a neve rajta szerepelt. Mondom, egy vonaton maradt ez. Az Egyesült Királyság eh, sem, hál' Istennek ez nem került sötét kezekbe ez a két diszk, de úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyság eh, nem um, tekinthet vissza pozitív történetre ezen a területen. Persze jövő évben kormányváltásra kerül sor. De kérem, hogyha az információcserekre gondolnak, akkor gondolkozzanak azon, hogy szívesen átadják-e a bank adataikat az Egyesült Királyság hatóságainak, és inkább azt tanácsolom, óvakodjanak ettől. Rendben. Jut az asszony. Úr. Έχω το λόγο, μπορώ να συνεχίσω. Εκ μέρους της ΚΟΕ ως σκιώδης συγητής θα ήθελα... Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevőként csak pár szót hadd szóljak erről a témáról, azért, hogy a többi kolléga is szót kapjon. Szükségesnek tartom azt, hogy köszönetet mondjunk a Domenici kollégának hiszen nagyon kitűnő munkát végzett. Véleményem szerint a jelentés mindenképpen helyes irányba halad, ez támogatandó. Felmerül ugye az adócsalás kezelésének szükségessége. Nagyon bonyolult téma ez. Úgy gondolom, hogy a kollégák módosítói alapján mindenképpen van még lehetőség arra, hogy javítsuk az eredeti verziót. Nem volt lehetőségem arra, hogy részletes együttműködést folytassak a kollégával, de remélem erre lehetőséget kapok majd még. Remélem, hogy egyet tud érteni a módosítóimmal, ezeket röviden meg is említeném. 17, 41, 42, 45, 46, 52, 53 és 56. Ezek azok a módosítók, amelyek vonatkozásában még kérdésünk lenne. Jó lenne, hogyha erről tudnánk valami megbeszélést folytatni annak érdekében, hogy megoldásra jussunk. Ezen beteltekintve azonban támogatjuk a kolléga munkáját hadd ha adjak hangot ö, még egyszer ö, annak, hogy mennyire nagy értékelem a kolléga munkáját. Lambert úr. Mindenek előtt én is hadd gratuláljak az előadónak ezért a kitűnő munkáért. Kellő konvergencia terület van itt még az egyes frakciók között. Röviden Hadd kérek elnézést Éva Zsoli nevében, ő Afrikában van egy delegációval, és arra kért, hogy szóljak a nevében. Nem fogok most végigmenni azon a 26 módosítón, amit benyújtottunk. A többiek módosítójéhoz szólnék hozzá röviden. Győri asszony, remélem jól ejtettem a nevét fokozatosan fel kell, hogy fedezzem, hogy egyre több dologban értünk egyet, és a, a néppárti módosítókkal is egyet tudunk érteni. A, a közös konszolidált társasági adóalap az a téma, amivel nem tudunk egyet érteni. Az országszintű jelentéstétel lehetővé tenni azt, hogy tisztállásunk, és ez egy végrehajtható dolog is, ez ha tisztességesen látjuk, a, ha átlátjuk a dolgokat, akkor tisztességesebb lesz a verseny is. Szerintem ez nem vezet adóverseny felé, és ez szerintem önök számára is előnyös lenne. A láthatóságról, átláthatóságról van szó. Nincs olyan ö, tagállam vagy feltörekve európai ö, ország, aminek ez nem szolgálna az előny, előnyére. Ez nem azt jelenti, hogy a közös eh, konszolidált adó alap, az nem azt jelenti, hogy ugyanaz legyen az adó mérték, eh, eh, hanem bizonyos folyosók lennének, amelyben különbözőek a mértékek. Nem akarjuk például Magyarországot nehéz versenyhelyzetbe hozni azzal, hogy olyan adórátát határozunk meg, amely nem fenntartható a gazdaság szempontjából. Ez az első megjegyzésem. Amit az OECD kritikájával kapcsolatban elmondott, az OECD az nem az arany standard adói együttműködés területén 12 megállapodás van, amit szerintem javítani kellene. Itt nem csak erről van szó, hanem arról, hogy bármilyen megállapodás megkötésére van lehetőség. Hogyha az én hazám, Belgium megállapodna az önországával, hogy kétszer menjünk el ebédelni egy évben, az rendben. Ez nem mond semmit a megállapodás tartalmáról. Az OECD kérés alapú információt cserét tesz normálvá, ezzel nem tudjunk egyetérteni. Aztán hadd térjek rá arra a módosítóra, amit Fordasszony vett védelmébe. Megértem a magánszféra védelmével kapcsolatos megjegyzéseit. Senki nem akarja azt, hogy a magán típusú adatok könnyilvánosságra kerüljenek. A brit kormány nem professzionális viselkedése az, ami lehetővé tette azt, hogy ezek az adatok kiszivárogjanak. Az, hogy az ön kormányuk töketlen módon viselkedik, az nem jelenti azt, hogy az egyetlen hatékony eszközt ne használjuk. Egyszerűen hadd mondjak annyit, hogyha önök hatalomra kerüljenek, az ön pártjuk hatalomra kerül, akkor oldják meg. A brit kormány feladata az, hogy megvédjék a titkaikat, senki nem tudja, hol vannak az atomtenger alatt járóik. Ha ezt meg tudják védeni, ezt az információt, akkor védjék meg a, ezeket az adatokat is. Ne éljenek ezzel a kifogással az automatikus adatcsere ellen. No, ennyit akartam mondani. Látom, hogy az nincs itt ugyan. Az ő módosítóit támogatjuk. Remélem, hogy a vitát megfelelő módon tudjuk majd lezárni, és egy hangon szólunk a bizottság és a tanács felé. Köszönöm. Köszönöm, Lamberts úr. Az inkompetens kormányok azok lehetnek bárhol, ugye? Azt szeretnénk, ö, ö, ö, hogy a konzervatív kerülje a hatalomra, és hogy az adó paradicsomokkal felvegye a harcot. Lépjünk akkor tovább. Luling asszony. Ő is a nyújtott be. Euh, Köszönöm szépen. Hát engem nem lehetett egyelőre mindenről meggyőzni, hát végighallgattam itt az érveket, de az információ cserével kapcsolatban az automatikus információ cserével nekem egy kicsit más a véleményem, mint a többieknek. Hát tegnap igen hosszan hozzászóltam ezzel a témával kapcsolatban, amikor a közigazgatási együttműködésről beszéltünk az adózás területén, úgyhogy most csak néhány rövid megjegyzést szeretnék bemutatni. Olyan módosítókról van szó, amiket Fordasszonyjal közösen nyújtottam be. Információcsere az első téma ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy az OECD normákat kell uniformizált módon alkalmazni, és kész. Ez valódi előrelépés lenne, és tegnap már elmondtam, hogy az automatikus információ cserét miért ellenzem. A 46-os módosítóra szeretnék rátérni, ami pontosan ilyen irányba mutat és mindezekhez azért még szeretnék valamit hozzáfűzni, és a banki titokkal kapcsolatban is engedjenek meg néhány szót. Hát a banki titokról minimum annyit elmondhatunk, hogy ez politikai inkorrekt, teljesen inkorrekt. Sokan egyenesen boszorkány üldözést indítottak a banki titok ellen. Hát lehet, hogy most felolvasnék németül egy újságcikk részletet. Kunden geheim a banki ügyfelek titka. Tehát nem banktitokról kell beszélni, hanem a banki ügyfelek titkairól. Mármint, hogy banki titkairól. Ez egy alapvető jog következménye, a tulajdonhoz és a magánszférához való jog következménye. Más az élet más területein elismerik ezt, pontosan a baloldaliak azok, akik mindig a barikádokon vannak azonnal, amikor a biztonság védelme érdekében ilyen jellegű adatokat szeretnénk megkapni. Ez az elgondolás megfelel a szabad elvű állam filozófiának, amely az individuumot magasabbra helyezi, mint az államot, az önkéntességet pedig a kényszer fölé helyezi. Ízlelgessék ezeket a szavakat aki fel, könnyen feladja a magánszféra védelmét, az az állam kasszát is veszélyezteti, és a totalizmus felé vezető útra lép. Aki ezt alapjogként kezeli, az csak akkor sérti ezt meg, amikor valami ennél súlyosabb problémát kell kezelni. Ez az arányosság alapú megközelítés hiányzik az adóhatóságból sok tagállamban. Tehát a banktitokhoz azért olyan alapvető emberi jogok kapcsolódnak, amikkel nem lehet visszaélni, amiket nem lehet sárba tiposni, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne azért általánosan megkérdőjelezni a banki titok létjogosultságát. Ami a közleményt és Dominici úr jelentését illeti, szerintem minden frakcióban külön kellene erről vitázni, és ezt még nem tettük meg. Éppen ezért tartózkodnék attól, hogy a többi módosított részleteiben itt megvitassam. Köszönöm szépen, Bulmán úr parancsoljon. Äh, Frau Vorsitzende. Ich glaube, äh, dass Herr Domenici ein sehr ausgewogen... Köszönöm szépen, Domenici úr nagyon kiegyensúlyozott jelentést nyújtott be. Nem szeretném azonban ezt nagyon elhúzni. Tegnapi kérésemhez hasonlóan most is azt kérem, hogy amikor adóügyi jelentésekről van szó, akkor konszenzus orientáltan álljanak a témához. Ez nagyon fontos. Ez a parlament azért is harcol, hogy jó tanácsot tudjunk adni olyan területeken is, ahol még nem vagyunk társjogalkotók, mivel alapvető gazdasági problémákkal az a helyzet, hogy a parlament hozzászólása nélkül itt semmi jó nem jöhet ki. Luling asszony, hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy itt ugyan a szabadságjogokról van szó, és a, az individuum jogairól, szabadságáról, hát a francia forradalom óta beszélünk erről, itt nem a bank ö, titok, vagy a bank számla kisajátításáról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy itt ö, ö, több milliót, százmilliót elcsalnak olyan pénzeket, amelyek az államkasszát illetik ezek felderítése is az államkassa feladat, az adóhatóság feladat, amit nem teszünk más, mint az adó ö, csalást próbáljuk megkerülni, ezért kérek minden illetékest, hogy vizsgálja meg, hogy ö, melyek azok a vonalak, amelyeket támogatni tudnának ebben a jelentésben. Lamberts úr, nem szeretnék az automatikus információcseréli vitát kezdeni, ha gyorsan hozzá szeretne szólni, akkor szót kap, de másnak is, tehát az előadónak is szót szeretnék adni. Igen, 30 másodperc. Lulling asszony, én is egyetértek az ön aggájával, hogy az emberi jogokat védeni kell, ez nagyon fontos alapelv, de hát van itt egy másik nagyon fontos alapelv, és azt úgy hívják, hogy felelősség. Úgy tűnik, hogy ön ezt az alapelvet néha napján elfelejti. Mind a kettő alapelvet figyelembe kell venni, és ezek között valamilyen egyensúlyt kell találni. Tartsuk be az emberi jogokat, de legyünk már felelősek, Lulling asszony. Köszönöm, hogy röviden fogalmazott. Domicsi úr, öné a szó hogy összefésülje a szálakat. Kommentálja az elhangzottakat. Január 11-én szavazunk, ugye? Sok időnk nincsen, de szeretné, hogy az Európai Bizottság hozzászóljon a módosítókhoz, vagy nem? Öné a lehetőség. Tessék. Akkor. Kaló úr, az Európai Bizottság részéről. Tessék. Thank you very much, Chair. Uh, I Köszönöm most az 59 módosító nem fog végigmenni, de talán egy-két rövid megjegyzést tehetnénk. Először is, ez az egész terület nem mentes ellentmondásoktól, ez világos. Nagyon fontos éppen ezért a bizottság számára az, hogy az Európai Parlament támogatását megkapja az általános irányultságról. A jó irányítási közlemény általános politikai álláspontokat tartalmaz, és ahogy elhangzott, már ugye az egyes elemeket megvizsgálták más szakbizottságok is, például a kölcsön segítségnyújtási elemeket, ez is az üzenetünk részét képező. Győri asszonynak igaza volt, amikor a dolgok gyakorlati végrehajtásáról beszélt egyértelműen szakpolitikai, egyértelmű szakpolitikai álláspontra van szükség, olyan dolgokba átültetve ez, amelyek tényleg működnek a gyakorlatba. A bizottság célja az, hogy a tanács koherens, koordinált politikát alkalmazzon mind belül, mind kifelé. Véleményünk szerint az általunk javasolt lépések mindenképpen a helyes irányba haladnak. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy ma teszteljük tulajdonképpen a tanács szándékát, hogy képes-e tovább lépni, kész-e tovább lépni. Az ECOFIN vizsgálja a bizottság javaslatait. A parlament szerintem meg tudja vizsgálni ezt is, és többek között azt is, hogy milyen mértékben hogyan lép elő a téma, politikai ö, lendületre van szükség ezen a fórumon is. Egyetlen egy területet ö, jegyeztem meg, a, a visszaélés elleni és az adókerülés elleni lépések. Különbséget kell tennünk azon lépések között, amelyek a csalást érintik, és amelyek, és azok között, amelyek rendszerszerű kigazításokkal járnak együtt. Ez érinti természetesen a fejlődő fejlett országokat is, és az exit stratégiákat, a különböző ö, kilépési stratégiákat is. Van számos ö, részletes módosító, amelyekhez most nem szólok hozzá, de nagyon örülök annak, hogy a parlamenti képviselők ilyen érdekeltek ebben a témában, és hogy konkrétumokat említenek. Nem csak arról van szó, hogy egy átfogó politikánk legyen, hanem meg kell vizsgálni azt is, hogy mire van szükség ahhoz, hogy valami működőképes dolog alakuljon ki ebből. Köszönöm szépen! elnök, nagyon pozitívan látják a munkáját, a munkánkat. szeretnék kerekíteni a vitát, tessék? Azt a témát lezárandó. Öt perc, jó lesz? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék először is köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt ebben a vitában. Köszönöm a kedves szavakat, köszönöm a pozitív értékelést a munkámmal kapcsolatban. Vannak olyan témák, többek között az, amit Bulman úr felvetett, amire mindenképpen szeretnék visszautalni ebben a mai munkában, vitakörben. Természetesen a parlament megfelelő szerepét mi is szeretnénk érvényesíteni, hiszen olyan területről van szó, ahol még nem vagyunk társ jogalkotók. Úgyhogy Bulman úrnak köszönöm szépen a megjegyzést, valóban igaza van. Nem szeretném túlzottan sokáig húzni az időt, mindössze két megjegyzést tennék. Az első az automatikus információ cserére vonatkozik, nem fogok túlzottan sokat beszélni erről a témáról, mert tegnap az Álvarez jelentésnél már kimerítettük ezt a kérdést. Mindössze annyit kívánok elmondani, hogy az automatikus információs csere működik, méghozzá jól működik a tagállamok között. Mindez azt jelenti, hogy most már inkább az információ ellenőrzésére, illetve a bizalmas információ kezelésére kellene fókuszálnunk. Ez a jelentés azt hiszem, hogy jó úton halad, és köszönjük szépen a bizottságnak is a megjegyzést, hiszen mi is úgy gondoljuk, hogy ennek a szövegnek az a célja, hogy a lehető legmesszebbre jussunk az információ cserével kapcsolatban. Nem az a célunk, hogy az állampolgárokat így vagy úgy ellenőrizgessük, hanem az a célunk, hogy az illegális magatartásokat megszüntessük. Sokszor az az érzésem, hogy olyan sebeket vágunk fel újra, amik utána nagyon nehezen fognak begyógyulni, úgyhogy mindenkitől azt kérném, hogy csak olyan kérdéseket vessen fel, amiket valóban meg is tudunk oldani. A brit kollégámnak pedig üzenem, hogy a megjegyzése egy teljesen más témára vonatkozott, mint a tagállamok közötti információcsere. A közös konszolidált társasági adóalappal kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy a parlament már eléggé egyértelműen kifejtette az álláspontját. Konkrétan 2005-ben egy olyan jelentés keretein belül, amit Berszáni úr neve fémjelez. És most Lambert úrnak is szeretnék reagálni. A célkitűzésünk az, hogy olyan adózási metódust vezessünk be, ami hatékonyan működik a határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozások esetében. Tehát előnyben szeretnénk részesíteni, nem pedig hátrányban a több tagállamban is működő vállalkozásokat. Természetesen az adókkal kapcsolatos döntések a tagállamok kezében vannak, és 2005 és 2008 között dolgozott egy speciális munkacsoport ezeken a kérdéseken. Sajnos a munkacsoport egy kicsit lelassult, amikor először Írország ugye nemmel szavazott, de most már látjuk, hogy minden politikai feltétele megvan annak, hogy újra felvegyük a fonalat ott, ahol elhagytuk. Ami a CCCTB-t illeti, azt hiszem, hogy itt folyamatos lépcsőzetes bevezetési rendszert kellene megvalósítanunk, és meg kell adni egy első átmeneti időszakban a vállalkozásoknak a választási lehetőséget, hogy kívánják-e ezt a rendszert alkalmazni, vagy sem. Lehetőséget kellene nyújtani a megerősített együttműködésre is, de azért vigyázzunk el arra, hogy a tagállamok kapcsolata ne sérüljön, és a tagállamok között ne legyenek óriási különbségek ez volt az első vitánk, már is köszönöm a hozzászólásokat, és gondolom, hogy pozitív módon tudunk majd együttműködni. Győri asszonynak pedig gratulálok a remek olasz tudásához. Okay, well, thank you very much, and... Január 11-én fogunk szavazni. Mindez természetesen attól függ, hogy a biztosok meghallgatásával mi lesz, de egyelőre január 11-én napirenden tartjuk ezt a szöveget. Nézzük a következő témát, hát a raportőrünk még nincsen itt. Valaki tudja esetleg, hogy hol jár? A titkárság azt mondja, hogy úton van. Hát elvileg 11-re volt kiírva ez a napirendi pont, úgyhogy várjuk. Az euróövezet és az államháztartásra vonatkozó 2009-es beszámolóról van szó amúgy. Nagyon fontos téma ez a szakbizottságunk számára, és tegnap az elnökünk el is mondta, hogy a szakbizottság bürója, illetve a jelentéstevők találkoztak az ECOFIN trojkával, és ott szó esett az államháztartásról, úgyhogy gondolom, hogy Gigold úr minden napra kész információval rendelkezik, már az elnökség részéről is. Okay, colleagues, can I... Can we restart the committee? Our rapporteur has arrived. Rendben van, folytatjuk a munkát, megérkezett a raportőrünk. Gigold urat kérdezem, hogy van néhány percre szüksége az, hogy összeszedje magát, vagy készen áll? As he was waiting Okay, let's start the debate. Our rapporteur is here, Mr. on the report on the 2009 annual statement on... Az euróvezetre és az államháztartásra vonatkozó 2009-es évi beszámolóról szóló jelentés Sven Giegold. Először is elnézést szeretnék kérni a késés miatt, ugyanis az Andok delegációval párhuzamosan zajlott az ülés, és Magári úr a bizottság jelenlétében, és persze a két a kolumbiai és a perui nagykövet jelenlétében egy új szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal, emberi jogi sérelmekről, környezetvédelmi problémákról, és persze a kereskedelem támogatásáról van szó, éppen ezért tehát a két világ között ingázom sajnos a parlamenti napirend ilyen problémákat felmutat. Nem akarok mindent megismételni, amit írtam, amiről beszéltem. A problémánk az, hogy egy nagy témáról nagyon keveset mondhatunk, éppen ezért nagyon örülök annak, hogy az ideigi jelentéshez várhatjuk a módosító indítványokat. Egy-két pont pontot, központi pontot szeretnék itt előhozni, eh, sorolni, amelyek a erővezet állapotáról szóló bizottsági anyagra vonatkoznak. Az egyenlőtlenségek kérdésére koncentrál a bizottság, és eh, nem minden téma kapcsán játszik ez ilyen fontos szerepet, és éppen ezért A jelentés tervezetemben kialakított kérdések erre koncentrálnak. Éppen ezért tehát örülök a szakbizottságban folytatandó tárgyalásnak, és a bizottsággal is talán egy szép napon majd a tanácssal folytatott tárgyalásnak. Egy javaslatom van, mégpedig a stabilitási és növekedési paktum instrumentumait kell felhasználni azért, hogy a szélsőséges deficiteket, illetve szufficiteket eh, megelőzzük, és ilyen módon egységesebb fejlődést biztosítsunk az eurózóna egész területén. Még egy dologra szeretnék utalni, ami szerintem központi jelentőségű a kérdések megvitatása során, mégpedig hogy az egyensúlytalanságok egyik fő oka abban rejlett, hogy a vagyon árak nőttek. Úgy hiszem, hogy világossá kell tenni ezeket a problémákat, és az Európai Uniónak igenis feladata, hogy a gazdasági fejlődés stabilizációja érdekében és az exit stratégia kialakítása érdekében erős, határozott stratégiát dolgozzon ki, amely a véges forrásoktól való függőséget csökkenteni próbálja, és így az ár ingadozás és a spekulatív elemek hatásait segítheti kiküszöbölni, és ezen felül persze fenntartható ipar létrejött új munkahelyeket is teremt. Ráadásul a közköltekezés, a közpénzek elköltése területén. illetve a stabilitás és növekedési paktum területén kiemelendő, hogy gyakran akadályoznak a stabilitási kritériumok, de a jelentés után, és a parlament azt hiszem, hogy itt még tud mit tenni, tehát a jelentés után teljesen világosá válik, hogy egyes tagállamok saját erőből az eurózóna meglévő struktúrái felhasználásával ezen keretek között megmaradva nem nagyon tudnak majd a saját helyzetükből kilábolni, saját erőből. Éppen ezért mi, mint Európai Parlament kérdéseket és megoldási lehetőségeket nyíltan fel kell, hogy vessük. Ezt teszem én ebben a tervezetben, jelentéstervezetben, azáltal, hogy kimondom, hogy problémát jelent ez a tagállamok számára. Hiszen nagy a gazdasági egyenlőtlenség, ez nagy nyomást gyakorol rájuk, másrészt pedig az adó együttműködés is korlátozott, és így nagyon nehéz egyes tagállamoknak egyensúlyba hozni a költségvetésüket. Ezen, ehhez hozzájárul még az is, hogy az eurozónában olyasmit fedeztünk fel, ami egy valutaunióban nem szabadna, hogy működjön. Jelesül, hogy a különböző tagállamok más-más kamatot fizetnek az állam adósságuk finanszírozására felvett hiteleknél. Nos, hát a tény figyelembevételével a szolidaritási elv az Európai Unióban azt jelenteni, hogy megakadályozzuk, hogy az egyes tagállamok ilyen nagy terheket viseljenek összevetve másokkal az államháztartások finanszírozása során. Ez egy politikai kérdés, és megnyitja az érdekek összekapcsolódó kiegyenlítésének a lehetőségét, hiszen egyrészt fennáll a nagyobb együttműködés mellett szóló érv, azáltal, hogy az excesszív adóversengést kiküszöböljük, másrészt arra, annak is megvan az érdeke, amellett is szólnak érvek, hogy az egyes tagállamok ilyen magas kockázatokat és költségeket ne viseljenek a saját deficiteik finanszírozása során. Éppen ezért ezen a helyen talán lehetőség volna talán arra, hogy egy délere, egy egyességre tegyünk javaslatot, ezt fejlesztem én ki, itt ebben a dokumentumban is kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban. Egy valami nem szerepel a do- dokumentumban, mégpedig az erózónak kibővítésének kérdése. Az első véleménycsere során már felvetettem, hogy ez a véleményem szerint egy nagyon fontos kérdés, azonban öm, a tar- mennyiségi korlátok alapján nem tudtam erről beszélni, a szövegemben, de úgy gondolom, hogy a módosítókkal igenis szólhatunk erről, és önöket, mint elnék jelentéstevőket kérem, hogy a frakciójuk nevében szóljanak hozzá ehhez a kérdéshez. Bonyolult ez a kérdés, hiszen a szolidaritás elve azt várnál, hogy mi, mi a parlament részéről nyíltabbak vagyunk a e kérdésben. Másrészt komoly gazdasági aggályok merülnek fel, hogy egy olyan ország, amely nem eléggé stabil még gazdasági helyzetében, amelynek magasabb az inflációs rátája, amelyel számol a jövőben, hogy egy ilyen ország valóban egy valuta unió rész, a valuta unió részévé válhat-e. Úgy gondolom tehát, hogy fontos, hogy nyíltan cseréljünk eszmét a kérdésről, és hogy a saját frakcióink véleménykülönbségét is megjelenítsük, de őszinte módon, hiszen ezzel voltak éppen az Európai Unió alapelvei vetjük fel, felvetült tehát a kérdés, hogy hogyan lehet az euró térségbe való belépés gyorsítását kezelni, illetve hogy mit gondolnak az egyes frakciók erről. Örülnék persze, hogyha valamilyen módon a konszenzust kialakítanunk, és örömmel várom az észrevételéket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gigold úr után a sedóknak fogok majd szót adni, Bria Reguni asszonynak először is az EPP nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák! Először is szeretnék gratulálni Gigold úrnak, az előadónknak, mert minőségi munkát végzett. Szeretnék személyesen is köszönetet mondani Gigold úrnak, ugyanis amikor találkoztunk, akkor nagyon kedves volt és hajlandó volt velem franciául beszélgetni, ezt külön köszönöm neki. Ezen kívül azt is köszönöm, hogy figyelembe vett sok olyan megjegyzést a részemről, amivel egyetértett és amiben megegyeztünk. Hát lesznek még itt olyan pontok, amikre vissza kell, ki, vissza kell majd térnünk, többek között a monetáris politika. Van itt néhány nagyon érdekes javaslat a monetáris politikával kapcsolatban, de én egy kicsit óvatosabban fogalmaznék, például a bérek moderációjával kapcsolatban. Itt ugyanis vannak problémák a tagállamokban a versenyképesség fenntartásával az árstabilitás és a monetáris politika, amit a, az Európai Központi Bank folytat, hát ezt valóban meg kell még vizsgálnunk, és meg kell néznünk, hogy valóban rábízhatjuk-e magunkat az LKV bölcsességére. Az árstabilitás definícióját nem biztos, hogy át kell dolgoznunk, ezt is meg kellene még vitatnunk, illetve az aktív árak növekedésével kapcsolatos témakört is. Az államháztartásra nézve van itt egy olyan megjegyzés a raportőr részéről, ami számomra egy kicsit furcsa. Itt egy olyan intervencionista lehetőséget említ meg az előadó, ami szerintem a gyakorlatban nehezen uh, értelmezhető. Ami az államháztartási hiányt és az államadóságokat illeti, itt egyetértek Gigold úr nagyon óvatos és elővigyázatos megjegyzéseivel. A fiskális politikánál személy szerint európai szintű és megerősített együttműködést várok el. A problémánk az, hogy a tanácsi egyhangúság még nem jött létre. De ha már odáig eljutnánk, hogy a közös konszolidált társasági adólapra valamilyen értelmes javaslat születne, már az is valami előrelépés lenne. Az euró kötvényeknél egy minőségi javaslatra van szükség, mint ahogy az Gigold úr javasolta. De hát még egy kicsit jobban definiálnunk is kellene ezt a fogalmat, hogy egyáltalán mit kötvény eurobond alatt, hiszen a szerződés értelmében ez szerintem nem egyértelmű. Aztán itt vannak az euróalapú hitelek, több tagállamban. Ez is olyan kérdés, amit még nagyon sok figyelemmel és nagyon részletesen meg kell vizsgálnunk. Minden frakciónak is kellene ezzel foglalkoznia, és be kell vallanom, hogy mi a néppártiak még nem beszéltünk ezekről a témakörökről frakciós szinten, úgyhogy jó lenne, hogy ezt megtennénk. Remélem, hogy a következő napokban erre lesz lehetőség és ebben a témakörben az eurókötvénynél különösen várom az itteni kollégák véleményét. Aztán az eurozóna külső reprezentációja, itt egyetértek az előadóval, ugyanis úgy gondolom, hogy az eurozóna képviseletét valahogy uniform módon kell megoldani. Az eurozóna egyébként szerintem erősödik egyre erősebb nemzeti szinten, illetve nemzetközi szinten nézve, és ezt pozitívnak értékeljük. És remélem, hogy Gigolc úr remek munkájával kapcsolatos kérdéseket frakció szinten meg tudjuk majd vitatni. Köszönöm szépen, Fangog úr az SND csoport nevében, frakció nevében. Gigol Köszönöm szépen, Gigol úrnak szeretnék gratulálni, ugyanis igen, ambíciózus szöveget hozott létre a makroökonómia minden egyes részét belevéve az árfolyampolitikát, a makroökonómiát és a költségvetési politikát. Az árfolyam politikánál egyetértek azzal a felhívással, hogy az árfolyam politikát talán egy kicsit át kellene vizsgálnunk, hiszen a dollár süllyedése, az, hogy a dollár elindult a lejtőn, az minket is eléggé keményen érint, és nem csak az én országomat, hanem Németországot is. Már a németek is azt mondják, hogy az euró túl van értékelve a dollárhoz képest, és ez nehéz helyzetet eredményezhet, úgyhogy a nemzetközi valuták közötti paritásról kellene még beszélnünk. Aztán a monetáris politikánál egyetértek Gigoldal, egyébként szerintem az LKB politikája, az anticiklikus politika megfelelő. Tehát még egyszer mondom, az anticiklikus, anticiklusos politika az LKB részéről megfelelő. Az a két milliárd euró, amit a bankokba injektáltunk, hogy a bankok szembe tudjanak nézni a válsággal, megfelelő volt. De azért van itt némi kockázat, ez a bérek moderálásával vonat, moderálására vonatkozik, illetve a munkaerő piaci problémákkal. Hát Németország nagyon is jól érti ezeket a munkaerőpiaci problémákat, hiszen makroökonomiai szempontból kifejezetten az exporttól függ. Aztán nézzük az infláció okait. Egyetértek a jelentéssel, az árakkal kapcsolatos inflációt szinte figyelmen kívül hagytuk Európában, és csak a keresleti inflációval foglalkoztunk, pedig a keresleti oldali infláció ez nem is annyira jelentős itt Európában, különösen nem a válságos időszakban. Nálunk szerintem azt kellene figyelembe venni, hogy nagyon komoly bérmoderációs időszakban vagyunk, és az alapanyagok ára pedig folyamatosan nő. Ezt a két aspektust kellene figyelembe venni. A költségvetésnél van néhány dolog, amit pontosítani kellene, ezt meg is teszem, ezt a néhány pontosítást, ugyanis a közfinanszírozás hosszú távú életképességével kapcsolatban én vagyok a jelentéstevő. Vannak itt olyan részek a szövegben, amik szerintem kétértelműek. Gigold úr azt mondja, hogy anticiklikus költségvetési politikát kell folytatnunk, ugyanakkor még recessziós időszakban is azt mondja, hogy a köztartozások mértéke egyszerűen tarthatatlan. Nyilván hosszú távon kívánunk gondolkodni, és a deficites időszakokat megpróbáljuk a lehető legrövidebbre csökkenteni. Ezért meg kell gondolnunk azt, hogy lehet-e szankcionálni azokat az országokat, amelyek túlkölnek azért, hogy gazdaság élénkítést tudjanak elindítani. Tehát, hogyha pontosan ezeket a gazdaság élénkítő törekvéseket állítjuk le, nyírbáljuk meg, akkor sajnos az történik, hogy a gazdaság később fog talpra állni. És nyilván a gazdaság élénkítéshez rengeteg pénz kell, ami hiányt okoz az adott tagállamoknál. Remélem, hogy nem értenek félre, én nem vagyok az adósságok fanatikus támogatója, és tudom, hogy a teljes foglalkoztatottság nem elérhető. Tudjuk, hogy vannak olyan államok, amelyek a rossz adósság politikáját folytatják, és felhalmozzák az adósságokat, és azt sem kérem a bizottságtól, hogy devaluálja a jó adósságok értékét, de hát azért a jó adósság, rossz adósság témakörben lenne még némi megvitatni valónk. És még egyszer visszatérek arra, hogy a költségvetési kiegyensúlyozottsága fontos, és mint ahogy a 2005-ben felülvizsgált stabilitási paktum is megmondja, a 3% alá mindenképpen le kell mennünk. Természetesen, hogyha speciális időszakot élünk, akkor el lehet tekinteni ettől a 3%-os küszöbtől, hát tudjuk, hogy most válságos, különleges időszakot élünk, úgyhogy akár a 4-5 százalék is elfogadható lehet. Ezeket szeretném elmondani a benyújtott módosítókkal kapcsolatban. Úgy látom, hogy nagyon konstruktív légkör uralkodik itt, úgyhogy biztos meg tudunk egyezni. Köszönöm az aldecsop frakció nevében megadom a szót Móza úrnak. Köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni Gigold úrnak a munkáját, gyakrab, gyakran cserélhetünk eszmét, aggájainkat, megoldási lehetőségeinket eh, ről eszmét cseréltünk. Persze vannak véleménykülönbségek is. Benyújtjuk a módosító indítványainkat még valószínűleg hétvége előtt. Osztjuk például az excesszív vagy szélsőséges államadósággal kapcsolatos aggályokat. Úgy gondolom, hogy itt arról beszélni kezd, kellene beszélni, hogy mire fordítják a pénzt, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk az oktatási rendszert eh, modernizálják ebből a pénzből, mint Németországban, vagy pedig a járdákat alakítják át, mint mondjuk Spanyolországban. Az Európai Bizottság rendelkezik információkkal az egyes közköltségek felhasználásáról, a költségvetések felhasználásáról. Nem mindegy, hogy a termelésre, vagy pedig valamilyen teljesen észszerűtlen célokra fordítjuk a deficitet. Hiszen előfordulnak azután majd olyan helyzetek, amikor a deficit már nem lesz fenntartható. És ez pedig esetleg egy még hatalmasabb pénzügyi válsághoz vezet, mint a mostani. Ennek fényében fogunk egy-két módosító indítványt benyújtani. Másrészt osztjuk azt a véleményt is, hogy az árstabilitást újonnan kell definiálni. Tudnunk kell, hogy mi történik az árakkal, hiszen a különböző meghallgatások során, amelyeket a krízis adhok bizottságban végrehajtottunk, világosá vált, hogy igenis célra vezető volna egy ilyen közlekedési lámpa rendszert bevezetni. Például, tehát egy piros zöldös zöldes rendszert. A spanyolországi hitelpiac például évente 20 éves növekedést tudhatott maga mögött, az ingatlanpiac buborékja szívta fel ezeket, már mondjuk pedig buborék felszívhat ezt a pénzt, de buborék kidúrant. Tehát fontos ez az engedélyezési rendszer, ami az euró bondokat, az euró költvényeket illeti. Ez egy olyan vita, amely nálunk az Aldéban nagyon népszerű. És úgy gondolom, hogy a jelen ciklusban érdemes megindítani ezt a vitát, amelynek a végeredménye egy ilyen egységes európai bond kötvény létrejötte lehet. Egy fontos persze, hogy egy megfelelő költségvetési politikát folytassunk, figyelembe véve persze az adó a tagállamok szuverenitását, és az egységességre vonatkozó igényt, hogyha egységes európai fizetőeszközi politikára van szükségünk, akkor természetesen ezen ciklus alatt ezt a kérdést meg kell vitatnunk a, mind a bizottság, mind a központi bank az LKB véleményére nagyon kíváncsi vagyok a kérdés kapcsán. Egyetértünk azon aggályokkal, amelyek eh, egy-két eh, költségvetési elad, költségvetési eladósodására vonatkoznak, de ugyanakkor a szufficitek eh, is korlátozódóak, hiszen a gazdasági válságból való kilépés egyik lehetősége az export növeked, növelés, ezt bármilyen szakkönyvben elolvashatjuk. Éppen ezért tehát a kereskedelmi szufficitek ellenőrzését nem tartjuk célra vezetőnek, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez intervencionista lépés, és semmiképpen sem célra vezető. Nem hiszem, hogy a kereskedelmi szuficitet vagy többleteket korlátozni kéne, de mindenképpen ki kellene keverednünk a válságból. Nézzék meg, hogy mi történt az euróval. Ez nagyon tanulságos. Üdvözlöm egyébként az Európai Bizottság észrevételét ezzel kapcsolatban, mely a szélsőséges kereskedelmi mérleg különbségekről szól a világkereskedelemben. A Krukma jelentés például a kínai kormányt bírálta, a kínai, a yuan um, árfolyam manipulálása miatt, mondván, hogy a kínai kereskedelmi többlet alapvetően a fizetőeszköz alacsony tartásával magyarázható. Tehát automatikus korrekciós mechanizmusokra van szükség, hogyha ezek nem működnek, akkor ez azzal magyarázható, hogy az országok nem veszik figyelembe és nem tartják tiszteletbe az alapvető elveket. Az Európai Központi Bank és a biztos is ezen okból mondta többször, hogy a kínai fizetőeszköznek árfolyamát ki kell igazítani. További fiskális együttműködésre is szükség van, de ugyanakkor a fiskális kompetencia kérdését is fel kell vetni. Amikor pedig a jelentéstevő azt mondja, hogy együttműködést kell elérnünk, akkor nem szabad elfelejtenünk az adó jogkör, illetve az adó hatáskör kérdését sem. Azaz tehát erre a kérdésre is válaszolni fogunk, illetve kommentárokat teszünk az észrevételeinkben. Gigoldó, szívesen megadom azokat a forrásokat, amelyek a szakirodalomban az adó verseny előnyéről beszélnek. Az USA-ban például a Dow Jones-ban szereplő cégek legtöbbje Delavárban van bejegyezve. Delvár államban vannak bejegyezve. És az Európai Bíróság említette, hogy, hogy ez miért van, amikor a nagy cégek átvételéről hozott ítéletét hozta meg. Tehát az adóverseny nem biztos, hogy kártékony. Az USA tapasztalata alapján világosá tűnik, hogy a cégek fő központukat nem csak az adókulcsok figyelembevételével határozzák meg, hiszen Delaware államban a az adó nagyon magas, hanem más jogelveket is, más szolgáltatásokat is figyelembe vesznek. Köszönöm szépen, Gigold úr, köszönöm szépen az együttműködést, és az idáig elértek kiegészítésére nyújtunk majd be módosítókat. Ebbing úr az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni Gigold úrnak a jelentését, gratulálok ehhez. Nagyon sok érdekes dolog van ebben a jelentésben, és egyetértek azzal, amit mond, hogy az eurozónán belül belső egyensúlytalanságok működnek, amelyek hosszú távon mindenképpen problematikusakká válhatnak. Nagy az eurózóna, különböző nemzetgazdaságok működnek benne, és különböző állapotban vannak ezek a gazdaságok, és ugye most már a saját Fizetőszköz eltűntével nem lehet árfolyam politikával manőverezni az eurozónán belül. A belső egyensúlytalanságok ugyanakkor továbbra is egy minnyájunkat fenyegető veszélynek tekintendőek. Aztán a bércsökkentés kérdéséről. Egyetértek a néppárt felszólalójával a bér csökkentés nagyon fontos szempont a gazdaság újraélénkítése során. Veszélyes volna, hogyha most uh, itt a bérnövelés mellett kardoskodnánk, ami a versenyképességünket veszélyeztetné. Mind a 7-es, mind a 15-ös pontban szerepel ez. A 15-ös pontban pedig némiképpen félreérthetőnek vagy pontatlannak is tartom ezt a megfogalmazást, hiszen egyrészt itt a munkahelyek teremtéséről beszélünk, másrészt pedig a bérek visszavételének folyamatának akar véget vetni a jelentéstevő itt. Úgy, hogy a stabilitási és növekedési paktum elvárásainak megfeleljünk, és a fenntartható gazdaság céljait se vegyük, figy- hagyjuk figyelmen kívül, hát túl sok minden szerepel ebben az egyetlen bekezdésben, hiszen ezek ráadásul egymásnak ellentmondó kijelentések. Van itt még néhány további szempont, amelyekről szólni szeretnék. Egyrészt azt mondja, hogy túl kicsi az európai költségvetés. Hát én azt gondolom, hogy elegendő ez a költségvetés, lehet, hogy még növekedni is fog a jövőben, ám hogyha európai szinten makrogazdasági politikát akarunk kialakítani, akkor norma költségvetésre van szükség. Hogy akarjuk ezt finanszírozni? Európa adókivetésével? Ahogyan ezt Ferhofstadt úr újton újra követeli? Ő már hosszú ideje követeli az Európa adókivetését. Vagy a stabilitás és növekedési paktumot pedig revidiálni akarja. Nem hiszem, hogy ezt át kellene alakítani, hanem sokkal inkább ismét figyelembe kellene venni ennek az előírásait. Nem más paktumra van szükség. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen rossz út, amelyen ön járni szeretne. A stabilitás és növekedési paktum jó dolog, és még egyszer mondom, megint inkább ennek az alapelveire kellene figyelnünk, a költségvetési deficiteket pedig ilyen módon kell csökkenteni. Ami pedig az euró obligációkat illeti, ezeket én sem nagyon támogatom, hiszen ez egy újabb eladósodást jelentene, akkor, amikor a tagállamok is eladósodottak. Tehát az a tény, hogy Európa ezekkel a kötvényekkel újabb adósságokat vegyen föl, szerintem nem támogatandó. Ez az ötlet nem támogatandó. Azt hiszem, hogy egy védőmechanizmust erodeálunk, ezzel veszélyeztetünk, ezzel éppen ezért tehát eh, óvatos fizetőeszköz és fiskális politikát tartok fontosnak. Friedman eh, filozófiát követem, a Csikágói fiúk iskoláját. Eh, azt hiszem, hogy az óvatosságnak értelme van. És még egyszer mondom, itt a bér emelés kapcsán óvatosnak kell lenni, máskülönben csak nőni fog a munkanélküliség. I have then Mr. Slikuna. Slikuna úr. Thank you, Madam Chairman. Um... Köszönöm szépen. Kigolt úrnak én is köszönetet szeretnék mondani azért a nagyon ambiciózus jelentésért. Nem igazán könnyű ilyen jellegű anyagot megfogalmazni, olyat, amiben ilyen témákat taglalunk. A kettes bekezdéssel és a monetáris politikával, az LKB-val kapcsolatban egy apró megjegyzésem lenne. Ahogy rámutattam a saját LKB-s jelentésemben, mi ugye támogatjuk a kérdéses időszakban a monetáris politikát, bár persze ezt bizonyos felhanggal tesszük, hiszen voltak olyan idők, amikor a bankok inkább visszatekintettek az energia és élelmiszer árak tükrében, ugye a válság előttünk állt ebben az időben. E tekintetben azt hiszem, hogy ezt az engedélyezést egy kicsit vagy ezt a támogatást egy kicsit azért óvatosabban fogalmazhatnánk meg. Hogy a kínaiakat is bevonjuk ebbe a képbe az euró térség versenyképesség vesztésével. Nos, tehát nem csak a, mm, az amerikaiak miatt van ez, meg a válság miatt, hanem a kínaiaknak is volt szerepe ebben. Továbbá nem igazán egyértelmű hogy mit értünk az árstabilitás konszolidált definíciója alatt az energia és élelmiszerárak területén. Tudomásom szerint a célintézkedések magukba foglalják a súlyozás esetleges kiigazítását is, könnyen lehet, hogy Gigolt úr itt valami másra gondolt, aminek vonatkozásában szintén tisztán kell látnunk. 11-12-13-as bekezdések területén egyetértek ezekkel az egyensúlytalanságokkal, de itt eh, nem igazán kerültek ezek pontosan megfogalmazásra. Valami kétértelműség merülhet itt fel, különösen a 12-es bekezdésben, ahol az áll, hogy ezek az egyensúlytalanságok csökkentek, eh, bár szerintem nem, előállhat az a helyzet, hogyha a jelentés bizonyos egyensúlytalanságokat állapít meg, akkor talán jobban érthetnénk ezt a bekezdést. Ami a bérmérséklések kérdését illeti. Nos, ez nem rossz szó, ez jó ez így önmagában, tehát hogy valami olyannak véget vessünk, ami a termelést alátámasztja, hát nem tudom, ez, ez egy kicsit nem furcsa hangzik, ami az ösztönző csomagok végét jelenti, és hogy különbséget teszünk el többletes és hiányos országok között. Azt is kérdezhetnénk itt, hogy a többletes költségvetési országok folytassák hosszabb ideig ezeket az ösztönző csomagokat, sokkal hosszabb ideig, mint azok, amelyek eladósodottak, és nagyon nagy nehézségekkel állnak szemben. Ami a 20-ast illeti, nem igazán világos. Kicsit konkrétabban kell itt fogalmazni, nem mondhatjuk azt ki, hogy a túlzott költségvetési hiány eljárás, a stabilitás és növekedési paktum vonatkozásában hogy néz ki, itt egyértelműen kellene fogalmazni, ugyanez vonatkozik a 24-es bekezdésre is. Végül aztán úgy gondolom, hogy a jelentés foglalkozni kell, hogy foglalkozzon olyan kérdésekkel, hogy az eurozóna bizonyos időkben, talán most is kétsebességes, vannak olyan csoportok, amelyek fegyelmezettebbek, mint a másikak, és azok az eurozónás országok, ahol az eladósodottsággal és a problémáik vannak, ott ugye nehéz ezeket kezelni, ez az eurozóna egészének nem tesz azonban jót szerintem, tehát ezeket a kilépési stratégiákat is, sal is foglalkozni kellene, ahogy a szemináriumon tegnap beszéltük. Tehát meg kellene említeni azt, hogy az adópolitika, a fiskális politika, a monetáris politika milyen lépéseket tehet ez ügyben. Aztán talán a a monetáris politikát úgy kellene kezelni, hogy az elméleti szakemberek ezt javasolják. Összességében szerintem tehát a jelentés jó, azonban kicsit erősíteni kellene ezen. Köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm. Gigolt úr, nem tudom, hogy le szeretnél kerekíteni az elhangzatokat. Kérem, hogy nagyon röviden fogalmazzon. giegold úr által az előbb és nagyon magányos vagyok már a teremben már ami a nem eurózóna tagállamokhoz tartozó képviselőket érinti és köszönöm a felvetését hogy hogy megemltette hogy jó lenne azért beszélni a nem eurózóna országok helyzetéről is. ugye ma már beszéltünk arról hogy az európai unió hogyan segti a fejlődő világot beszélünk az eurózónáról és nem nagyon esik szó arról hogy a nem eurózóna tagállamokban mi történik pedig hát a válságban azt hiszem hogy ezek az országok kerültek a legnehezebb helyzetbe úgyhogy köszönöm a, felvetést és hát egyben javasolnám is hogy, hogy azért az, e, a gazdasági bizottság figyeljen oda erre a kérdésre és hát akár később egy saját kezdeményezésű jelentésben szóljunk erről bár úgy tudom, hogy Strasbourgban lesz erről egy vita egyébként két hét múlva, ha én jól láttam az előzetes napirendet. Egy megjegyzésem lenne ehhez a jelentéshez ez pedig az euróövezet egységes képviseletének fontossága. a jelentés végén giegold úr ezt hangoztatja na most én ettől azért óvaintenék. most a lisszaboni szerződéssel most már van egy elismerése az eurogroupnak ami ellen természetesen nincsen kifogás de az hogy formalizáljuk ezt a csoportot sőt ne adj isten még kifelé feljogostsuk a külső képviseletre meggyőződésem hogy ez az európai unió megosztottságát növelné az európai unió külső képviseletében most lesz egy előrelépés a lisszaboni szerződéssel majd puding próbálja az evés meglátjuk hogy ez hogy működik az új európai tanács elnökkel és közös képviselővel. mindenesetre meggyőződésem hogy ez nem tenne jót az unión belüli együttműködésnek illetve a kohéziónak. amikor a two thousand and four ben a közép európai és kelet európai országok csatlakoztak akkor vállalták hogy be fogják vezetni az eurót azt nem mondom hogy minden ország ebben jeleskedik történetesen az enyém sem mely az elmúlt nyolc éves szocialista kormányzás alatt távolabb került a maastrichti kritériumok teljestésétől mint korábban volt mindenesetre vállaltuk ezt a kötelezettséget tehát a gazdaságpolitikánknak ez kell hogy a fő célkitűzése legyen. a válságban is látszott egyértelműen hogy nehezebb helyzetbe kerültek a levő országok szerintem ha e, például csak egy ilyen lépést teszünk hogy kifelé külön legyen az eurózóna képviselete azzal pontosan ezen országok ellen teszünk és meggyőződésem hogy valahol ez az egész európai unió gazdasági erejét fogja végül gyengteni. úgyhogy szeretném, ha ebbe az irányba nem mozdulnánk el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Győri, úr, ez, Győri asszony, ez tényleg nagyon hasznos megjegyzés volt. Gigold úrnak adom meg a szót, hogy zárja le a vitát. I, I would like to... Köszönöm szépen a visszajelzéseket. Pár kérdést kritikus megjegyzést, hadd illesek egy megjegyzéssel, ami az eurókötvények és a különböző kamatszintek közötti költségmegosztást illeti. Én nem azt mondtam, hogy egy magasabb adósságszintet támogatok. Én azt mondtam, hogy olyan eszközök bevezetését támogatom, hogy olyan eszközöket alkalmazzunk, ahol alacsony, amelyekben alacsonyabb az adósság törlesztésének költsége, és ezeket a fennmaradó pénzeket a fenntartható fejlődésre, oktatásra fordítsuk. Tehát nem arról van szó, hogy tovább növeljük a már most is elég magas adósságszintet. Amikor pozitív megjegyzéseket tettem a stabilitási és növekedési paktum kapcsán, és bíráltam a bizottsággal egyetértve az adósság magas szintjét. Ez nem azt jelenti, hogy vissza kellene vonulni a fiskális politika területén. Ezt nem is említi a jelentésem. Egyértelmű különbséget kell tenni. Aggasztó az adósság magas szintje nem javasolhatjuk azt, hogy ezt még tovább terjesszük ki, vagy növeljük. Nem mondhatjuk azt komolyan, hogy oktatásra, befektetésre szükség van, éppen ezért erre ezt még nagyobb közpénzadóságból fedezzük. Nem ajánlhatjuk azt, hogy azonnal vonuljunk vissza, de a túlzott költségvetési hiány eljárások, amelyeket én támogatok, azok bizonyos időszakkal, késedelemmel, manipulálnak, és a 2005-ös stabilitási növekedési paktum újraindítás olyan intézkedéseket fogalmaz meg, amely a gazdasági helyzetre megfelelően reagál. Azt hiszem, hogy a az egyetértés megvan, a bizottságnak be kell vezetni ezeket a folyamatokat, hogy valamit elérjünk. Amit Németországban látok, az az, hogy az új kormány adócsökkentéseket tesz, amelyek hosszú távon ugyan működhetnek, és az adóság szintet ezek csak rosszabbá teszik. Nem szép befektetéseket finanszíroznak, közérdekű dolgokat ebből. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy a bizottság kicsit kiegyensúlyozza a rossz gazdaságpolitikát. Továbbá, ami a túlzott többletet illeti. Szerintem ez egyfajta intervencionalizmus lenne, eltúlzott intervencionalista lépés. Nem szabad, hogy az adósságcsökkentésről beszélünk, de nem beszélünk a többletcsökkentésről. Szikluna asszony hasonló megjegyzést tett, amikor a bérmérséklésről szólt, mivel ez a termelékenység növekedését tükrözheti. Én is úgy gondolom, hogy az infláció és a produktivitás növeléséhez kell kapcsolni ezeket a bérkérdéseket. Ausztriában, Hollandiában, Németországban ugye alacsonyabb volt a bérszint alakulása, vagy növekedése ennél. És hogyha az ilyen jellegű politikát folytatjuk válsághelyzetben, akkor felmerül annak a komoly esélye, hogy ezek negatívan sülnek el ezek a dolgok. Tehát mindenképpen valami módot kell találni arra, hogy ezt megvitassuk. Nem szabad, hogy a, a szakszervezetek közeliek azt mondják, hogy növelni kell a béreket, a munkaadók közeliek meg azt, hogy csökkenteni kell azokat. Közös felelősségre van szükséges, ezt komolyan kell vennünk úgy gondolom, hogy egy vitát kell itt mindenképpen lefolytatni, amely túlmegy ezeken a klasszikus falakon. Senki nem beszél itt eltúlzott bérkiigazításokról, de a deflációs nyomásoknak sem szabad engednünk. Úgy gondolom, hogy volt itt jó pár értékes megjegyzés. Kínával kapcsolatban egyetértek az ötös ponttal kapcsolatban, ami elhangzott. Aztán azt is gondolom továbbá, hogy a kettes ponttal kapcsolatos álláspontok és az LKB e monetáris politikájával kapcsolatos álláspontok pontosan az elhangzottak miatt fogalmaztam itt meg egy dátumot. Ezekkel a dolgokkal egyetértek, tehát? Na, mi csenget itt? Dödödödöm, dödödödöm. Ami az adóversenyt illeti, úgy gondolom, hogy mindenképpen komoly vita lefolytatására van szükség. A verseny akkor a legerősebb, hogyha ez cégek között zajlik. Akkor jár ez komoly előnyökkel együtt. Mit tanultunk mi az ordnungspolitikról, a rendpolitikáról, híres emberektől? Az az, hogyha egy piacot akarunk teremteni, versenyt, olyat, amely előnyöket jelent mindenki számára, akkor ezzel egyidejűleg szükség van államra is, olyanra, amely irányít és határokat szab. De hogyha az állami szabályozás versenyzik egymással, akkor ez nem negatív minden területen, de hogyha például az adózás területére evezünk, ahol lehet azzal csalni, hogy az adójogi illetőséget áthelyezzük egy másik országba, és akkor megvan még ehhez az adómérték között, közötti verseny, akkor az nem jó. Látni kell, hogy Európában eljutottunk egy olyan pontra, ahol az adózás területén káros adóversenyt láthatunk. Hans Werner Sinn is rámutatott erre, ő az egyik legnagyobb támogatója a neoliberalista, neoliberális gazdaságpolitikának, és azt mondja, hogy ez már túlzás, és nem mehet így tovább. El kell kerülnünk egy olyan klasszikus vitát azok között, akik több adót akarnak, meg azok között, akik kevesebb adót akarnak. Az emberek szuverenitására van szükség, ők kell meghatározzák az adószintet. szabályozói keretre is van szükség az állam részéről. Sok mindent mondhatnék még erre, majd még visszatérek. Köszönöm az értékes megjegyzéseiket. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes és fontos jelentés születik majd ebből. Elnök, köszönöm. A módosítók határideje december 8. Ezekkel január 11-én foglalkozunk a bizottsági meghallgatás. Aztán sokkal együtt, aztán január 26-án szavazunk erről. Fél óránk van még az felt asszonyféle jelentésre. És akkor az úr elnökli a hátralévő dolgokat. Intvált asszony parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony, gyors leszek és összefogott annak érdekében, hogy ne legyen túlzottan hosszú ez a vita. Egy elsődleges vitára már sor is került, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon sok mindent meg kellene még tárgyalnunk. A jelentésem tulajdonképpen a versenypolitikáról szóló 2008. évi jelentés. Hagyományosan minden évben ezt a jelentést véleményezni szokta a parlament. Ebben az évben természetesen különösen fontos volt ez a versenypolitikáról szóló jelentés, hiszen az állami támogatásokról és a mentő és gazdaság élénkítő csomagokról is beszélt ez a jelentés. Először nézzük az eljárásbeli kérdéseket. Nagyon rövid, nagyon alaptesztet készítettem, szöveget készítettem, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy nyújtson be nyugodtan módosítókat. A shadow már találkoztam is, és ők is azt mondták, hogy igen, lesznek itt még olyan kérdések, amikben egy kicsit ki kell egészíteni a szöveget, de hát még egyszer mondom, hogy van is erre lehetőség, ez csak egy alapszöveg, egy nagyon bázikus valami, amit kidolgoztam. A szövegben nagyon fontos az Európai Parlament tevékenységi köre a versenypolitikával kapcsolatban a bizottság exkluzív hatásköréről van itt szó, de hát mégiscsak a parlament képviseli itt a polgárokat, úgyhogy nekünk is bele kellene szólnunk a versenypolitikába. Formális eszközök nincsenek a kezünkben, de legalább azt a minimumot elvárnánk a bizottságtól, hogy legalább jelentést készítsen nekünk arról, hogy a mi megadott ajánlásainkat követték-e vagy sem tehát legalább az ajánlások nyomon követésével kapcsolatban valamilyen horizontális jelentést azért elvárnánk a bizottságtól. Az állami támogatásoknál azt hiszem, hogy ez a legfontosabb téma. Tehát az állami támogatásokról azt tudom elmondani, hogy a versenyszabályok, illetve általánosságban az állami támogatási szabályok megfelelnek az európai, az amerikai Egyesült Államoknál a Fed eszközeivel. Tehát nagyjából nekünk is ugyanazok az eszközeink vannak, hogy kihúzzuk a nehéz helyzetben hozott üzleti világ képviselőit. Hát amikor a versenypolitikát felülvizsgáljuk és az egész eljárást felülvizsgáljuk, akkor ezeket a mentő eszközöket is felül kell vizsgálnunk. Az elmúlt egy-másfél évben a sürgősségi állami beavatkozás valóban szükséges volt, és az állami támogatásnak tulajdonképpen csak az intenzitása és a szintje változott tagállamról tagállamra. Az, hogy valamit mindenképp tenni kell, az egyértelmű volt. Figyelembe véve a költségvetési hiányokat, az államadóságokat, amiről kapcsolatban néhány adatot az iménti vita végén is hallhattunk, tehát mindezt figyelembe véve egyértelmű, hogy az adófizetők azt várják tőlünk, hogy nagyon pontosan beszámoljunk arról, hogy mire költöttük el az adó eurókat, tehát ők mindenképpen konkrét beszámoltathatóságot várnak. Aztán itt van a zöld gazdaság élénkítés kérdése. Az állami támogatás tulajdonképpen az is indokolta, hogy egyértelművé vált, hogy radikális változást kell előidézni, és sokkal fenntarthatóbb gazdaságot kell megvalósítani. Nos, hát a kiosztott állami támogatások elvileg ilyenek voltak, és zöldek voltak, de azért az én fejemben megjelenik itt néhány kérdőjel ezzel kapcsolatban. A következő pont, ami nagyon fontos, az az, hogy egyértelművé kell tennünk, hogy egy átmeneti időszakban vagyunk, a gazdaság élénkülésének első nyomai már jelentkeznek, ugyanakkor sok állami támogatási rendszer szépen csendesen folyamatosan válik, pedig hát ezek időleges lehetőségek voltak eredetileg. És már is gondolkozunk azokon az exit stratégiákon, amiket fel tudunk használni, amikor eljön ezeknek a pillanata. Ennyit kívántam elmondani az állami támogatásokról. A trösztellenes politika szintén nagyon fontos, illetve az Európai Bizottság által felhasznált eszközök a kartellek megbüntetésére és nagyon magas bírságokat kíván kiróni a bizottság, aminek elrettentő ereje is van. Ezzel egyetértünk, mert a versenytorzító magatartások ellen mi is nagyon keményen szeretnénk fellépni. Amennyiben az Európai Bizottság eszköztára nem megfelelő, akkor ezt egy kicsit szofisztikáltabbá kellene tenni. Egyébként úgy gondolom, hogy a bírságok kiszámolási, kiszámítási rendszere megfelelő. Nagyon sok olyan társaság és vállalat van egyébként, ami nagyon sok erőfeszítés megtett annak érdekében, hogy ezeket a versenyellenes magatartásformákat megszüntesse, tehát sok vállalatnál már a felelősségvállalás megtörtént, és megpróbálnak jogi szempontból javítani a helyzeten, de hát mi is tudjuk, hogy jogi szempontból ez nagyon nehéz kérdés, de legalább valamilyen alapvető üzenetet már kaptunk. Bizonyos témákról nem fogok beszélni, például az ágazati feltételekről, mert erről már beszéltünk. Inkább beszéljünk a menetrendről, ami alapvetően politikai kérdés. Azt javasolnám, hogy egy kicsit nyomjuk ezt az ügyet gyorsabban, hogy a márciusi plenárisan el tudjuk fogadni. A bizottság néhány csoportmentességet, többek között a gépjárművekre vonatkozót felül fogja vizsgálni, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogyha mi a lehető leggyorsabban elfogadnánk ezt a szöveget. Tudom, hogy más szakbizottságok is vágyakoznak arra, hogy részt vessenek a munkában, és hogy az ő véleményük is meghallgattassék, de szerintem van elég idő arra, hogy minden szakbizottságot megkérdezzünk, hogy a módosítókat elkészítsük, és Természetesen minden módosítót meg fogunk vizsgálni, hát ha nem is fogadjuk el mindegyiket, de hát mindegyikről szavazni fogunk. Ennyit kívántam elmondani, köszönöm. Köszönöm szépen, Intvelt asszony. Az EPP sedóját kérem, Schwab urat, hogy nyilatkozzék. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentőstevőként először is Intfeld asszonynak meg szeretném köszönni a kitűnő együttműködést és azt is, hogy én kitűnően előkészítettük a mai eszmecserét. Valóban teljes egészében egyetértek Intfeld asszonyjal a tekintetben, hogy az saját kezdeményezésű jelentés korlátozott volumene oda vezet, hogy az európai belső piac és a verseny jog fontos kérdéseit csak nagyon röviden lehet felvetni. Fájlalom ezt kicsit, nem csak azért, mert a Infelt asszony mondta, a 2008-as év volt az egyik olyan év, amikor a legnagyobb volt az állami intervenció szerepem, hanem azért is fájlalom, mert a Lisszaboni szerződés három napja hatályba lépett, amely ezen a jogi területen több együttdöntési jogkört ad az Európai Parlamentnek. Még akkor is, ha míg az EU 80-82-es az EU szerződés 80-82-es cikke alapján korlátozottabb lehetőségeink állnak fenn. Miután az Európai Parlament ezen saját kezdeményezésű jelentésében több kérdést ötvözött, és ennek ellenére nem szabad, hogy a bizottság politikáját tehát konstruktív és támogató módon kell kezelnünk a bizottság politikáját, különösen figyelembe véve a tagállamok nehéz helyzetét. Látom, és értem, hogy a bizottság eh, is ezt várja el tőlünk. Módosító indítványaimban, melyeket már meg is fogalmaztam, egy-két ponton egyrészt arra fogok koncentrálni, hogy mindaz, amiről az Európai Parlament döntött a jelentés 18-as pontjáról, beszélek például e, itt határozottomban beszéljünk, ez a Léne jelentés, vagy pedig Sánchez Prezedo e, kollega jelentése, aki egyébként itt is jelentéstevő, tehát erre teszek javaslatot, másrészt arra, hogy az Intfeld asszony által legvégül említett együttműködés, tehát a versenyhatóságok együttműködésének kérdését jobban hangsúlyozzuk, és a kezdődő kartel eljárások végrehajtásában is határozottabbak legyünk. Kész vagyok arra, hogy az Intfeld asszony által felvetett témákban, az állami intervenciópolitika területén, vagy az ágazati vizsgálatok területén, amelyeket már végrehajtanak, vagy amelyeket még végre fognak hajtani, teljes egészében támogassam ezt a jelentést. Mi több, a zöldekkel is egy álláspontot sikerült kialakítani. Ez azt jelenti, hogy nagy egységes véleményt tudunk kikovácsolni ebből a e jelentés kapcsán. Persze kérdés, hogy ez hova vezet a bizottság részéről. Nagyon örülnék, hogy a szakértőket is meg tudnánk hallgatni, és jelenteni szeretném, hogy a belső piaci szakbizottság árnyék jelentéstevőjeként biztosíthatom, hogy megfelelő időpontban készül el a mi véleményünk, és így nem veszi, kerül veszélybe a saját időzítésünk sem. Köszönöm szépen. Köszönöm, Schwab úr. Most pedig Sánchez úrnak adom meg a szót a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdem mondandómat azzal, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek, hiszen ez egy nagyon fontos dokumentum, nagyon jó dokumentum, és nagyon jó alapját adja a mi munkánknak a 2008-as versenypolitika vizsgálata során. A jelentés azok számára, a jelentés fontos határértékeket és benchmarkokat határoz meg, hiszen a 2009-2010 fontos év, és más kontextusba kell ezeket megvitatni. <clears throat> Úgy hiszem, hogy óvatosnak kell lennünk a tekintetben, hogy ne terheljük túl a bizottságot jelentésünkkel. A bizottságnak van egy éves jelentése, amely kérdésekkel foglalkozik, ezért tehát a jelentésükben csak a specifikus kérdésekre koncentráljunk. A parlamentet jobban be kell vonni a döntéshozatalba. A legitimitás, a demokratikus szabályok betartása és a hatékonyság érdekében is. Mint hogy a versenypolitika a belső piac része, ezért az együtt döntés alá tartozik, de kihat ez a fogyasztópolitika, fogyasztóvédelmi politikára, és ez is az együtt döntés hatája alá tartozik ezek olyan szabályok, amelyekbe joggal bevonják a parlamentet. Versenypolitikáról van szó, ahol a parlament aktív szerepet játszik. A 2008-as év valóban kulcsjelentőségű év volt, ekkor ütött be a pénzügyi krízis villáma. Mindez azonban nem szabad, hogy azt jelentse, hogy a versenypolitika marginalizálódik. Sokkal inkább a stabilitást kell biztosítani a pénzügyi válság leküzdésére tett lépések nem szabad, hogy veszélyeztessék a stabilitást, hiszen a versenypolitika célja az kell, hogy legyen, hogy stabil márká, piacot tartsunk fenn, amely stabil és működőképes. De szólni szeretnék röviden a morális veszélyekről. Olyan intézkedésekre van szükség, közintézkedésekre van szükség, amelyeket jelenleg nem megfelelő módon tesznek meg. Hiszen szélsőséges fizetéseket és szélsőséges bónuszokat fizetnek ki döntéshozóknak. Nem akarjuk nem akarunk persze agresszív álláspontot elfogadni a pénzintézetek irányában, de egy olyan szabályrendszert akarunk kialakítani, amely működik a piacon. Ez igenis az állampolgárok érdekét szolgálja. Van egy kult szempontja ennek a jelentésnek, mégpedig a fogyasztók és a kartellekről szóló fejezet. Azt hiszem, hogy ezt ki kell emelnünk a jelentésben, hiszen ez világosá teszi, hogy ezen kartel megállapodások súlyos negatív kihatással vannak a gazdasági fejlődésre, és persze végezetül átgyűrűznek a fogyasztókhoz is. Azaz tehát biztosítani kell, hogy a fogyasztás rendszer működjön. A, itt a papíron, a jelentésben az elmúlt ciklus alatt lefolytatott vita eredményét is összegezzük. Fontos tehát itt is az együttműködés, és el kell kerülni az USA rendszerének excesszusait, szélsőségeit hatékony lépéseket kell foganatosítani, amelyek védik a fogyasztókat épp úgy, mint a cégeket. De van itt még egy elem, amely pozitív. Ez pedig az versenypolitikát kapcsolja össze az energiacsomaggal. 2008-ban láttunk erre lépéseket, és mindenképpen pozitív jel, jelenségként kell mindezt tekinteni. Néhány specifikus pontot ki szeretnék emelni. Egyrészt a gépjárművek vonatkozásában. A gépjárművekre való kivételi szabály éppen átdolgozásra kerül, a parlamentnek ehhez időre van szüksége, megfelelő munkát kell végeznie. Másrészt krízis idejét éljük meg, ezért tehát gyors döntést kell hozni mind az ipar érdekében, mind pedig mások érdekében. Ezért tehát a parlamentnek ezt a feladatot végre kell hajtania, és szembe kell nézni a problémával az ágazatban. Aztán a büntetés kérdése is nagyon fontos szerepet játszik, hiszen ez egy nagyon fontos eszköz, és egy nagyon fejlett eszköz a versenypolitika területén. A kényszerek és a ösztönzők politikáját hatékonynak tartom, de nem szabad, hogy csak kényszerekkel, büntetésekkel fenyegessünk. A túlzott büntetések nem érik el a kívánt célt. Mindenképpen elrettentő intézkedésekre van azonban szükség, már csak azért is, mert a verseny kihat a fogyasztókra. Hogyha tehát valaki a büntetésekből hasznot húz, akkor a dolog inflálódik, a verseny, illetve infláció jön létre, tehát a versenyt úgy kell kialakítani, hogy ezt kiküszöböljük és megakadályozzuk. Ami pedig az alapjogokat és az emberi jogokat illeti, nagyon óvatosnak kell itt lennünk, és a versenyképességet minél jobban erősíteni kell, valamint a legitimitást meg kell <laughs> alapozni. Nagyon nagy kihívás előtt állunk tehát. És fontos, hogy a pénzügyi eh, krízis tapasztalatait levonjuk. Végezetül pedig még ki, aláhúzom, hogy nagyon szívesen és készséggel dolgozom a jelentéstevőkkel és az árnyék jelentéstevőkkel együtt. Hallottam, amit Intfeld asszony mondott, és biztos vagyok benne, hogy végezetül jó munkát tudunk majd végezni. Köszönöm szépen, Sánchez úr. Most pedig Filip Lambernek adom az a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sofinak meg szeretném köszönni, hogy kitűnő munkát végzett. Meg szeretnénk köszönni ezt a szellemiséget, amelyben ezt megírtad, ezt a jelentéstervezetet. Nem csak a múltról gondolkozol, hanem azon is gondolkozol, mit lehet tenni a jövő érdekében, és így lehet csak dolgozni. Nos, amikor arról beszéltünk, hogy a parlamentet vonjuk be, mint idáig, akkor pont erre gondoltunk, hogy mi most létrejött egy Almúnia biztost nevezték ki, és mi meg fogjuk őt hallgatni. Nos, úgy hiszem, hogy ezt a lehetőséget ki kell használnunk, hogy kötelezettségeket csikorjunk ki hogy a, a jövőben is bevonja a parlamentet az új funkciójában is. Tudjuk, hogy a bizottságon belül az egyes DJ-knek más-más a hagyománya, a verseny főigazgatóság nem volt nagyon nyitott a mi irányunkban. Joachim Almunia megjelenése talán valódi változást jelenthet majd a főigazgatóságon is, és ezt támogatnunk kell. Elnézést, hogy felsorolom a pontokat, de ö, lehet, hogy nem mindenki hallotta, ezért elmondom, mert Szofi már hallotta. Az állami támogatásoknál el kell kerülni, hogy negatív kihatása legyen. Tehát az állami támogatások segítettek a recesszió meghaladásában. És gondoljunk csak a különböző intéz iparágokra, például az Airbus 30 évvel ezelőtt állami támogatással jött létre, és ma már a saját lábán áll. Tehát sokkal inkább hangütés, mint a tartalommal van problémánk. Az exit stratégiákat valóban most kell kialakítani. Az egyedüli észrevétel, amelyet tenni szeretnék, az az, hogy a kormányok dönthetnek a kiszállási vagy exit stratégiáról, de ennek a stratégia át kialakításánál a szociális partnerekkel együtt a munkáltatókkal és a szakszervezetekkel együtt kell dolgozni. Már legalábbis, hogyha akkor, hogy azt akarjuk, hogy az exit stratégiát elfogadják. A trösztellenes politikák területén egyetértek a büntetésekről mondottakkal. Az egyéni felelősségre igent kell mondani, azonban meg kell akadályozni, hogy a cégek ne gondolják azt, hogy most már csak hátradőlhetnek. Persze egy százszázalékos kiszűrési ráta nem működik, de mégiscsak a cégek feladata az, hogy működjék a rendszer. Az egyik büntetés típus az lehetne, hogy a visszaélők nem vehetnének részt a közbeszerzéseken. Ugyanakkor látni kell, hogy az egyik hírhet, egyébként egy milliárd eurós büntetésre ítélt trösz, ítélt cég, aki kartát hozott létre, még mindig részt vett a közbeszerzési eljárásokon, tehát nem csak szimbolikus, hanem gazdasági jelentőség is volna, hogyha kizárnák őket. Az ágazati politikákról már hozzászóltam itt a szakbizottságban, nem ismétlem meg a mondott takat csak legyünk specifikusabbak. És az árnyék jelentéstevők találkozóján még elmondtuk, hogy a versenypolitikában figyelembe kell venni a KKV-k véleményét is, a kis és középvállalatok véleményét is. Hiszen a kis és középvállalatok szorongatja a legjobban a tisztességtelen verseny, másrészt a gazdaság gerincét a kis és középvállalkozások adják, éppen ezért őróluk nem szabad megfelelkeznünk. Végezetül pedig a vers, az adóversengésről is szólni szeretnék, ez a legvisszásabb kérdés. Úgy hiszem, hogy itt is lehet konszenzus találni, hiszen a tisztességtelen és kártékony öm, adóverseny elkerülésében egyetértünk. Sven például az előző dosszié kapcsán erről beszélt a CCCTP, az egyik lehető terület lehet, ahol konszenzus lehet találni, másrészt látni kell azt, hogy az adóverseny a piacot is torzíthatja, ezt meg akarjuk akadározni. Persze ezt el akarjuk érni, hogy az államok versengjenek, de az államok és a kormányok a szolgáltatásaik szintjén is versenyezenek egymással. Tehát sokkal inkább a magas szintű szolgáltatások területén versenyenek egymással, mint a, abban, hogy kicsavarja lejjebb a adókulcsokat. Köszönöm a, észre, a munkát, és hamarosan benyújtom a módosító indítványaikat. Köszönöm, Lambert úr. Most pedig Ferrer asszony kapszott. Ferrer asszony, tessék. Köszönöm szépen. Én magam is gratulálni szeretnék a jelentéstevő asszonynak a anyag minőségéhez. Ez egy nagyon, azért is meglepő, mert egy hallatlanul komplex témával van dolgunk. Egy-két dolgot szeretnék csak kihangsúlyozni. A tízes pontban, a tízes bekezdés úgy hiszem, hogy egy kicsit eh, túl egyszerűsíti a dolgot azáltal, hogy egy egységes európai Rescue Fund vagy eh, megmentési alap. tesz javaslatot. Azt hiszem, hogy ezt mindenképpen át kell fogalmazni, hiszen nagyon konkrét javaslatok állnak rendelkezésünkre e tekintetben, de ennek a valóságától, a megvalósíthatóságától meg messze vagyunk. Tehát <clears throat> ezt át kellene fogalmazni, ezt a passzust, és sokkal inkább a Larusier jelentés szellemében kellene eljárnunk. Azért, hogy jobban meg tudjuk határozni, hogy tulajdonképpen mit is szeretne mondani a parlament. A 12-es bekezdés kapcsán a fenntartásokkal élünk, hogy vajon kijelenthetjük-e, hogy az Európai Unió már kikerült a recesszióból. Részint igen. Másrészt sok ágazat, sok ország még súlyos problémákkal küzd, ezért a belső divergenciákat szeretném kihangsúlyozni ebben a bekezdésben, és azt a különböző hozzáállást, amely a krízis során az egyes országokban megjelent. Ezt kellene itt kihangsúlyozni, hiszen az Európai Uniónak újonnan szemügyre kellett venni a növekedés lehetőségét, a szélsőséges különbségek és divergenciák tükrében. Korábbi jelentéseink során már említettük azt a kérdést, melyet nem szeretnék elhallgatni, mitől fel szeretnék vetni, nem tudom, hogy saját kezdeményezési jelentésünkben nevessük ezt fel. Miről is van itt szó? Stazsierek eh, helyzetéről, a gyakornokok helyzetéről, akiket a cégek gyakran nem fizetett munkásokként eh, zsákmányolnak ki. Vannak olyan cégek, ahol a munkavállalók 80%-a ilyen stagiair vagy gyakornok, nem fizetett munkatárs. Egyrészt persze ennek egy egészséges részaránya támogatandó, de akkor, hogyha fizetett munkavállalókat váltják ki velük, akkor ez nagyon aggályos. A 19. bekezdésben nem egészen értem, hogy miről beszél jelentéstevő mondja, hogy vannak szabályok, és akik eltérnek tőle, azokat megbírságolják, megbüntetik. Hát nem tudom, hogy hogyan lehetne azokat ösztönözni, akik jól viselkednek. Nem arról van szó, hogy nem értek egyet azzal, hogy egy cég viselkedését ne vegyük figyelembe. Igenis, közép és hosszú távú viselkedéseket figyelembe kell venni, de a megfogalmazás mikéntje mégiscsak egy-két kérdést vet fel bennem nem tudom, hogy hogyan lehet az egyik felet jobban támogatni, mint a másikat, de legalábbis ez a megfogalmazás nem teszi tisztává. Ami pedig a pénzbüntetések kérdését illeti. Egyetértek. Egyetértek azzal, amit elmagyarázott, magyarázatában, de úgy hiszem, hogy félreérthetőek a bekezdések, maga a szöveg. Például a 22-es bekezdés. Amikor az ember ezt elolvassa, akkor nem egészen érti, milyen fajta javaslatokra tesz itt, változtatásokra tesz javaslatot. Azután az ágazati vizsgálatok, a sectoral inquiries tekintetében nem hiszem, hogy meg kellene határozni, mely ágazatokat vesszük figyelembe, hanem javaslatot kellene megfogalmazni a bizottság számára arra, hogy bizonyos ipari horizontális iránymutatások legyenek ezen szektorális vizsgálatok eredményei. Mert például az autóipar is, de más iparágak is abnormális folyamatokat éltek meg, hiszen az horizontális megközelítés, tehát a horizontális megközelítés nacionalista megközelítése alakult át. Tehát éppen ezért itt valamilyen fajta horizontális, strukturális megközelítésre van szükség az iparágakon. Ferreira asszony mondja az elnök már másodjára, Szóval nem szabad, hogy csak itt csak a ne nacionalista szakpolitikákat folytassuk, hiszen ez egy, egy reakció persze arra a jelenségre, hogy az európai közgondolkodás nem laktam be ezt a területet, és ilyen módon a nacionalista gazdasági érvek eh, érvényesülnek. Összességében nagyon pozitív eh, részei vannak ennek a jelentésnek. Örülök az Európai Parlament szerepének megerősödéséről mondottaknak, egyetértek sok előttem szólóval, és úgy hiszem, hogy egy nagyon érdekes jelentés készülődik éppen itt házunk táján. Köszönöm szépen, Intfeld asszony, Ja, bocsánat. Igen, hát én nagyon jónak tartom. Egyetértek Intfeldasszony jelentésével, helyesnek tartom, hogy egy független vizsgálatot hajtsunk végre az állami támogatások végrehajtásáról, hiszen voltak bankok, akiknek a befektetéseiket kellett csökkenteni, mondjuk a KPMG és mások is érintetve voltak, tehát ezeket meg kell vizsgálni. Aztán a kartáljog területén fennáll az a benyomás, hogy a bizottság egyben nyomozó és egyben bírói szerepet is játszik, mondjuk utalok az Intel ügyletre, és azt hiszem, hogy ezt a kérdést még közelebbről meg kell vizsgálnunk. Hogyha pedig a versenypolitika eszközeit megvizsgáljuk, mondjuk a pénzbírságokat, ezek nagyon magasak ezek a pénzbírságok. Ha tehát ezt megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy más lehetőségek is rendelkezésünkre állnak. Például az egyes személyek elleni bírságok, ellen is bírságokat lehet kiszabni, akik ilyen kartalszerű megállapodást kötnek. A pénzbírságokat az egész cégre szabják ki, de talán az USA példáját követve az egyes döntéshozók, összeesküvők vagy kartelezők, mint természetes személyek is megbírságolhatók volnának. Én magam 7 évig dolgoztam a bizottságban, és azt kell, hogy mondjam, hogy a versenypolitika egyrészt az illetékes biztos ügye, de komoly vita zajlik erről. A bizottságon belül néha felhívnak egy kormányt, de a biztosok kollégiuma nem vitatja meg a versenypolitikát, magától értetődőnek tekintik, hogy a felelős biztos foglalkozik a kérdésekkel. Más tárcák és főigazgatóságok területén másként zajlik a munka. A verseny főigazgatóság nagyon nagy létszámmal is rendelkezik, ez pedig oda vezet, hogy voltak éppen nincsen vita a bizottságban az én versenykérdésekről. Talán egyszer szükség volna egy alapvető meghallgatásra a versenypolitikáról, de még egyszer mondom, hogy ilyen irányba kell haladni. Köszönöm szépen. Elmúlt fél egy. Tehát kérem Infeld asszonyt, hogy fogja magát rövidre. Köszönöm szépen. Sietek, hiszen nekem már máshol egy ülést kellene vezetnem, tehát valóban rövidre foghatom magamat. Úgy látom, hogy komoly nagy konszenzus kezd kialakulni az észrevételekről, csak röviden. A jelentés egyik fő célja az kell, hogy legyen, hogy egy jövőbe tekintő üzenetet fogalmazzon meg a versenypolitikák kialakításáról, formájáról. Úgy hiszem, hogy az Európai Parlament szerepe